Uh, uh, Hölgyeim és uraim, mindenkinek jó napot kívánok! És örülök, hogy Vincent van Quickenbor urat körünkben üdvözölhetem, a belga ipari és egyszerűsítési, vállalkozás és egyszerűsítési miniszter. Nem tudom, hogy ilyen címet hallottunk-e valaha, de minden esetre szíves, szívesen üdvözlöm őt, és Szeretném formálisan is megnyitni a mai ülést. A napirend önök előtt fekszik, formálisan megkérem, hogy hagyjuk jóvá a napirendet. Köszönöm szépen. Azt is szeretném közölni önökkel, hogy egyenesben közvetítik ezt az ülést. Emlékeztetem önöket tehát arra, hogy a kamera a mikrofon bekapcsolásakor, még pedig a jobb oldali mikrofon bekapcsolásakor önökre fog irányulni, és önök, az önök képe meg fog jelenni az interneten. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy most megtarthatjuk az első ülést, és találkozhatunk a belga soros elnökség képviselőjével, és meghallgathatjuk Vincent van Krikenborn urat arról, hogy az ő terveik a az egységes piac területén milyenek. Egy nagyon hasznos stratégiai dokumentumot is kiosztottunk. Tudjuk, hogy a versenyképesség és a belső piaci témák nagyon nagy hangsúlyt kapnak az ő programjukban, ami a szakbizottságunk számára nagyon fontos és jó. Tehát megkérem a miniszter urat, hogy majd beszéljen ezekről a számukra fontos témákról. Azt is tudjuk, hogy a belga soros elnökség igen, igen sokat fog majd konzultálni az Európai Parlament tagjaival, nagyon aktívan fog velünk együttműködni, remélem, hogy mindenki részt vehet majd ebben a munkában. Most akkor nem is húzom tovább az időt, hanem átadom miniszter úrnak a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy megadták nekem ezt a lehetőséget rögtön a belga soros elnökség kezdetekor arra, hogy a prioritásaimat elmondjam a belső piac és a fogyasztóvédelmi területekkel kapcsolatban. Az elnök úr már utalt arra, hogy a külön, következő hat hónapra vonatkozó programunkra világos célkitűzéseket határoztunk meg a belső piac és a fogyasztóvédelem területén. Prezentációmban körülbelül hat témát fogok meg, megemlíteni, amelyek közül három nagyon fontos számunkra. A legelőször is a belső piac további fejlesztése, elmélyítése. A második fontos kérdés a fogyasztóvédelmi irányelv, a harmadik pedig a késedelmes kifizetésekről szóló irányelv. Az ő, önök szakbizottsága ezeken a témákon sokat dolgozott. Tehát kezdjük először a legfontosabb elemekkel, ezek közül is a belső piac további elmélyítésével. Azt hiszem, hogy a gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, hogy milyen alapvető hiányosságok vannak az európai modellben. Hogyha a jövőben szeretnénk megtartani a jelenlegi jólétet polgáraink számára, akkor új gazdasági modellt kell teremtenünk, ahol egy fenntarthatóbb gazdasági növekedést tudunk elérni. Ez pedig elsősorban reformokat követel majd a különböző tagállamokban, de az Európai Unió egészében is nekünk kell kezdeményezéseket tennünk annak érdekében, hogy magasabb gazdasági növekedést tudjuk elérni. Önökkel együtt szeretnék kicsit visszatekinteni egészen 1992-ig, amikor Európa egy alacsony gazdasági növekedésű szakasz után, amelyet Jacques Delors vezetése jellemzett, elkezdte kiépíteni a belső piacot. Utána dinamikusabb, optimistább időszak következett, az európai, közös európai építésben jobban hittünk. Azt hiszem, elnök úr és képviselők, az, itt az ideje, hogy most megint dinamikussá váltjuk, változtassuk a folyamatokat. Ma még mindig az a probléma, hogy Európa gazdasági növekedésben elmarad a többi kontinenstől. A többi kontinensnél azt látjuk Ázsiában, Dél-Amerikában például, hogy a gazdasági növekedést elérték, mégpedig olyat, amelyet csak féltékenyen figyelhetünk, irítséggel figyelhetünk. A mi előnyünk az, hogy Monti úr, aki a korábban biztos is volt, egy kiváló tanulmányt készített, amely három témával foglalkozik. Először is az integrációs hiányjal. Van egy bizonyos vonakodás azzal kapcsolatban, hogy az európai belső piacot elmélyítsék. Ugyanakkor viszont kézzelfogható lehetőségek vannak arra, hogy leküzdjük, leküzdjük az akadályokat, amelyek a belső piac megteremtési, megteremtése előtt állnak. És erre vannak megoldások. Azt hiszem, hogy az új intézményi kontextus, amely most Európában létezik, és ez alatt a Lisszaboni szerződés értem, illetve azt a, a mandátumot, amit ez önöknek ad, ebben a szakbizottságban a belga soros elnökség alatt szeretnénk biztosítani, hogy Monti úr jelentését konkrét cselekvésekké váltsuk mégpedig egy változtatás programjával. Biztos úr bejelentette, hogy év végére meg lesz egy belső piaci dokumentum, egy belső piaci jogszabály, mégpedig nagyon fontos jogszabályról van szó. A GREK jelentésben is utaltak erre, amelyet szintén ez a szakbizottság készített el. A belső piaci dokumentum egy nagyon ambíciózus projekt, amely olyan intézkedéseket tervez, amelyek biztosítják, hogy a fogyasztók és az egész közösség valódi változásokat tapasztaljon és megvalósuljon a belső piac. 2011-12-re, 12 során 30 cselekvési, 30 fellépést fognak, fogunk előkészíteni, a decemberi tanácsi találkozón fogják ezt elfogadni, és 2012-re remélem, hogy már érezhető lesz az előrelépés. Elnök úr, szeretnék még konkrétan az innováció fontosságára is utalni a belső piac kontextusában. Három dolog van, amit Európa itt meg tud lépni. Először is a szabványosítás területén. Tudom, elnök úr, hogy önt különösen érdekli a szabványosítás témája. A technológia olyan gyorsan fejlődik ma, hogy a szabványosítással kapcsolatos eljárások Európában lemaradnak a, meg, a szükséges szintől. Nem tudunk lépést tartani a világban végbe menő technológiai fejlődéssel. pedig meg kell ezt tennünk, hogyha versenyképesek akarnak, akarunk maradni. Másik, a szabadalmak kérdése. Múlt héten lehetőségem volt az európai szabadalmak kérdését megtárgyalni kollégáimmal. Az európai szabadalmak sokkal olcsóbb módon kell, hogy segítsék a feltalálókat abban, hogy előny, előny szerezzenek a, felta, a feltalált tárgyakból, illetve a találmányaikból. És ez, e, ezért is kell valamit tennünk. Harmadsorban barátságosabb hozzáállást kell kialakítanunk az innovációval kapcsolatban. Az innováció minőségét kell elsősorban megterem, meg, megtekintenünk, és ez elő fogja segíteni az, az innovációt. Brüsszelben szeptember 14-én lesz egy konferencia, amelynek a címe a tudástól a versenyképességig. Ez is majd ezt a, tár- ezt a témát fogja megtárgyalni részletesebben. Én nem véletlen, hogy a belső piacsal foglalkozom, meg vagyok győződve arról, hogy a különböző tagállamok igaz, hogy másra és másra helyezik a hangsúly, de úgy érzem, hogy minden tagállam számára olyan dolog a belső piac, am, a, amelynek szüksége van új energiára. És szükséges az, hogy mi ezt támogassuk. Második témám a fogyasztó védelem, a fogyasztói jogok védelme. A Schwab jelentés, amely az önök szakbizottságában készült, ezzel a témával foglalkozik. Tudom, hogy a szakbizottságuk intenzíven, keményen dolgozott a fogyasztói jogok védelméről szóló irányelven. A tanácsban 43 munkaülést tartottak ebben a témában. Miért ilyen fontos ez a téma? Elnök úr, véleményem szerint azért, mert a fogyasztói jogok a belső piac magját, legbelső lényegét képezik. Hogyha a fogyasztók és a vállalatok bizalmát, Európába vetett bizalmát vissza akarjuk állítani, akkor ebből a szempontból igen fontos a fogyasztói jogok védelme. A belga soros elnökség minden tőletelhetőt megtesz azért, hogy előrelépés történjen ezen a területen. Hallottuk, hogy Vivian Redding biztos asszony aláhúzta ennek az irányelvnek a fontosságát, és azt mondta, hogy ez a kiinduló pontja a teljes harmonizáció elérését jelentő folyamatnak. Tudom, hogy a 27 tagállam hagyományai és elképzelései szintén nagyon különbözők ezen a területen, de úgy érzem, hogy a belga soros elnökség dolga az, hogy pragmatikus módot találjunk. Fejezetről fejezetre, cikről cikre dolgozzunk ezen az irányelven, és megpróbáljuk meglátni, hogy hol ad hozzáadott értéket a fogyasztók és a kereskedők számára a harmonizáció. Ambiciózus témáról van szó, és biztosítanunk kell azt, hogy a tanács december 10-i ülésére már e, előkészíthessük a dokumentumot. Nagyon jó lenne, hogyha az önök szakbizottsága is elkészíteni addigra a véleményét, és majd amikor a magyar elnökség átveszi a munkát tőlünk, akkor tovább tudnak majd dolgozni ezen a nagyon fontos irányelven is. A fogyasztói jogokról szóló irányelv vitája során azt sem szabad elfelejtenünk, megtekinteni, hogy hogy tudunk hatékony védelmet gyújtani a fogyasztóknak. Szeptember 22-én Brüsszelben a versenyjogi biztos Dálinval egy együttműködésben egy fogyasztóvédelmi napot fogunk tartani, ahol a 27 tagállam fogyasztóvédelmi testületei megismerhetik egymást, és eszmét cserélhetnek egymással. Dolgoztam minden nemzeti testülettel, és tudom, hogy milyen problémák léteznek az európai tagállamokban, tudom, hogy vannak problémák. Ugyanis sok tevékenység más tagországban folyik. Nagyon fontos, hogy világos képet alkossunk ezért, ez, ezzel kapcsolatban jó, jól kell, hogy működjenek a kommunikációs csatornák, meg kell védenünk fogyasztóink és a kereskedőink érdekét egyaránt. Harmadik nagyon fontos téma a késedelmes fizetések témája. Tudjuk, hogy a gazdaság és pénzügyi válság nagyon sok vállalatnak problémát okozott, de ezeken a problémákon kívül a 2010-es kifizetési, Európai Kifizetési Index értelmében 300 milliárd euró az az összeg, amelyeket nem fizet, amelyet nem fizettek még ki a vállalatok. És itt különösen a KKV-ról van szó. KKV-k szenvedik meg ennek a ki nem fizetett ezeknek az összegeknek a hátrányát. Az önök szabbizottságán belül váller asszony az, aki foglalkozik ezzel. Megpróbálunk egy olyan keretet teremteni, a hatóságokkal és a vállalatokkal együttműködve, amely ambiciózus célokat állít föl, és olyan elveket és illetve szankciókat is meg fogunk állapítani, amelyek biztosítják majd, hogy az ezzel kapcsolatos problémák enyhüljenek. Az Európai Parlament álláspontját megismerve az a szándékunk, hogy a tanácstól mandátumot kapjunk háromoldalú megbeszélésre, és még a belga soros elnökség alatt, még az év vége előtt legyen egy olyan dokumentum, amelyen, amelyen mind a három intézmény egyetért. Tudják, hogy még van egy sor vitás kérdés, például a köz- és magánszektor közötti kivizetések, a gyakorlati kérdések, a maximális határidő, az egészségügyön belüli kifizetések kérdése, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy az első időszakunkban már megvizsgáltam azt, ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy lehetőség lesz megoldást találni a még nyitva álló kérdésekre az elkövetkezendő hónapokban. A parlament kiváló munkát végzett ezen a, ezen a, ebben a kérdésben is, és remélem, hogy ezután is ilyen kiváló szerepet fognak játszani. Ezek voltak a legfontosabb témák, elnök úr. Most szeretném egy pár további témára felhívni a figyelmüket. Egyebek között a az építőipari anyagok és a textil szálak harmonizációjára gondolok, a bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel, és szeretnénk, hogyha gyorsabban le lehetne vezetni a belga elnökség alatt a második olvasatot, hogy megállapodásra jussunk. A textilipart és az építőipart érintő megállapodásokkal kapcsolatban, hogyha tényleg az a célunk, hogy a belső piacot ki ö, alakítsuk, akkor ö, valójában minden országban, minden európai tagállamban előre kell lépnünk, ezért nagyon fontos ez a kérdés. Egy másik kérdés a belga elnökség üdvözli az Európai Bizottságnak a szerencsejátékokról szóló zöld könyvét, hogy elindítsa az ezzel kapcsolatos vitát. A tanácson belül vitát fogunk folytatni az internetes szerencsejátékokról, és megpróbáljuk meghatározni a közös megközelítést. Egy további kérdés, amire szeretném felhívni a figyelmüket. A a kiskereskedőkkel kapcsolatos anyag. Két héttel ezelőtt hoztunk nyilvánosságra egy tanulmányt a kiskereskedés előnyeiről és hátrányairól. és a politikai döntéshozók megpróbálják beazonosítani az előnyöket és a hátrányokat, az erősségeket és a hátrányokat. Európában nagy probléma a versenyképesség, ami alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban. Egy második nagyon fontos hátrány az az, hogy az árak nem eléggé átláthatóak bizonyos termékekkel kapcsolatban. Olyan termékekről van szó, ahol az ár és rendkívül magas a kiskereskedésben és további probléma az, hogy bizonyos szereplők dominálják a piacot, tehát a, vannak olyan kiskereskedelmi elosztó láncok, ahol nagyon magas az árés, és nem teljes az átláthatóság. Ezen kívül tény az is, hogy rendkívül magas szabványok mellett nagyon nehéz az újonnan érkezőknek piacot találniuk maguknak. Nem szabad, hogy a fogyasztók váljanak az áldozatával túlságosan magas áraknak ezen ö, ágazatokban. Az Európai Bizottság tehát elindított ezt a tanulmányt, és mi mindenképpen foglalkozni fogunk ezzel a tanulmányjal a december 10-i versenyképességi tanácson, és reméljük, hogy ebből a következtetéseket is le tudjuk vonni. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, még mielőtt befejezném a mondani valómat, két dolgot szeretnék elmondani. Először is. Tudom, hogy lesz egy kísérleti kiadvány, az IMCO szakbizottságnak köszönhetően a belső piaci fórum lesz ez novemberben, és tudom, hogy az önök szakbizottsága nagyon sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ígérem önöknek, hogy teljes mértékben együttműködök majd önökkel, és támogatom önöket abban, hogy a november 9-i fórumot meg lehessen szervezni. Ezen kívül szeretném önöket személyesen felkérni arra, hogy egy munkalátogatást tegyenek Belgiumban még nem határoztuk meg az időpontot, de az IMCO szakbizottságot szeretnénk felkérni, hogy nézzék meg konkrétan a helyszínen, hogy mik a konvergencia pontok, amikkel kapcsolatban együttműködhetünk. És mi az, amit sikerült Belgiumban elérni a belső piac és a fogyasztók megfelelő védelme szempontjából. Ez egy nagyon ambiciózus program tehát, de az ambíciónknál még fontosabb az, hogy mennyire szánt szándékkal akarunk együttműködni a parlamenttel és az önök szakbizottságával is, hiszen nap mint nap látom, érzem, hallom, hogy az önök szakbizottsága is nagyon ambiciózusan működik, nagyon komoly ambíciói vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az európai integráción még javítani, és ebben mindenképpen szövetségesei vagyunk önöknek, hiszen mi is azt szeretnénk, hogyha az Európai Parlament új, megerősített szerepe megerősített hatásköre tiszteletben tartva maradjon, és ezért együttműködünk Önökkel. Remélem, hogy a következő fél év során lehetőségem lesz arra, hogy személyesen is találkozhassam Önökkel, és megnézzük, hogy hogyan lehet együttműködnünk, hogy hogyan tudunk a bizonyos kérdésekben előrelépni, és konkrét eredményeket elérni, amit nagyon is remélek. Természetesen elnök úr, és most ezzel zárnám is, az önök rendelkezésére állok, hogyha bármilyen kérdései vannak a szakbizottság tagjainak a bevezetőm után. Ezen kérdések nem csak az én általam felhozott hat témára vonatkozhatnak természetesen, hanem más olyan kérdésekre is, amelyeket önök szeretnének felvetni. Köszönöm a figyelmet. Ah, well, thank you very much indeed, uh, Minister, for a very comprehensive. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt az igen átfogó prezentációt. Nagyon örülünk neki, hogy ennyire lelkesen foglalkozik a dossziéval. Nagyon fontos számunkra az ön ambíciója, mert mi is ambiciózusak vagyunk, és szeretnénk előre mozdítani az ügyeket. Különösen érdekel engem az, hogy milyen fontosságot tanúsít a kiskereskedelmi szektornak. Talán már tudja, hogy mi már megegyeztünk abban, hogy készítünk egy saját kezdeményezésű jelentést a bizottság számára, és nagyon jó lesz az időzítés az önök vitájára. A december 10-i tanácsi ülésre valószínűleg készen lesz majd ez a jelentés is. Ez szintén fontos hozzájárulás lesz a szakbizottságunk részéről, és talán majd még találkozót is tudhat, tudunk addig tartani. Ez nagyon nagy segítség lenni. A legutóbbi versenyjogi tanács Bizottsági ülésén, azt hiszem ön is ott volt, akkor beszélhettem a belső piacról szóló Greg úr által elkészített jelentésünkről is. Nagyon nem volt ez talán az eredeti programban benne, de azt hiszem, hogy az belső piaci dokumentummal kapcsolatban is vannak jó ötleteink, amelyeket, amelyeket önöknek át tudunk adni november 9-i esemény, amely szintén azt mutatja, hogy mennyire nagy önöknél a jó szándék az mi velünk való együttműködés. Azt hiszem, hogy ez jó alkalom lenne majd az e, egységes belső piacról szóló dokumentum elindítására, és ez a három intézmény együttműködését a soros elnökség alatt tovább erősíteni. Kollégáim kerülnek most szólásra. Először is négy frakció nevében fogsz felszólalni négy képviselő, aztán ön majd reagálhat. Schwab úr, Tarabella úr, Rochefort úr és Csende Filiris úr kapja meg tehát először a szót, aztán Frenyó asszony, Karidi Campus és Vájle asszony kapja meg majd a lehetőséget a kérdés feltevésre, hogyha még van, a, a, ez ezen kívül felszólalók majd ezután következnek. Schwab úr, a szó először. Igen, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm szépen, hogy ennyire nagy odaadással viszik az elnökséget. Strasbourgban már találkoztunk, és most is hallhattuk önt. Úgy gondolom, hogy nagyon sok munkát, munka maradt önöknek a spanyol elnökség ideje, idejéről, és gondolom, hogy ez az önök munkája nagyon eredményes lesz gondolom, hogy sok kolléga osztja ezt a benyomást, hogy ez az európai szellem, eh, amely Jacques Delortól származik, tovább vitelre került, és ön számos témát is megnevezett, amelyel foglalkozni kívánnak, amely ezt a szellemet erősíti meg, és eh, a fogyasztók szempontjából ez nagyon pozitív lépésnek tekinthető. Számos eh, irányelvet említett, kettőre szeretnék koncentrálni most. A késedelmes fizetésről beszélt ön. Az Európai Parlament már nagyon korán látta annak a veszélyét, hogy verseny fog indulni azzal kapcsolatban, hogy ki melyik szektor tudja kivonni az irányelv hatája alól, és ezért úgy gondoljuk, hogy korlátoznunk kell ezeket a lehetőségeket már az elején. Kérdésem önhöz az lenne, hogy gondolja-e, úgy gondolja-e ön, hogy eh, ahogy Weiler asszony is valószínűleg elmondja majd, végül a parlament eh, dönthet erről, eh, hiszen ön is mondta, hogy a parlamentet nagyon nagyra becsüli, vagy hogy dönthetünk-e majd ebben a kérdésben. A második kérdés, amiről szólnék, a a felhasználó jogokról szóló irányelv. Egy, ön azt mondta, hogy javaslatot szeretnének tenni. Múlt héten Strasbourgban találkoztunk a az illetékesekkel, hogy stratégiájunkról tárgyaljunk, stratégiánkról tárgyaljunk. Véleménykülönbségek adottak. Látta is ön, hogy az én alap kiindulási pontom, hogy a belső piac szempontjából a célzott egységesítést kellene támogatnunk. És ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni öntől, hogy a belga elnökség hogyan szeretné ezt a kérdést kezelni, az egységesítés kérdését. A tanácsban is szó volt már erről, tudna -e szólni a tanács szempontjából erről a kérdésről, hogy a minimális harmonizációval elégedjünk-e meg, vagy kezdjük-e, vagy pedig a célzott teljes harmonizációval. Köszönöm. Uh, thank you very much, Mr. Schwab. Mr. Tar- Köszönöm, Schwab. Schwab úr, Tarabella úr, a szó. Miniszter úr, üdvözlöm itt a szakbizottságban, és franciául szeretném folytatni, ha megengedi. Köszönjük, hogy a három prioritást pontosította, és esetleg más kérdésekről is beszélhetünk, ennek nagyon örülök. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a belga elnökség programjában, különösen ami a belső piac kialakítását illeti, hát elég kevés a voluntarizmus a nagyon érzékeny területekben, különösen a fogyasztók szempontjából érzékeny területeken. Például a belga elnökség foglalkozni fog a közérdekű szolgáltatások kérdésével. Szerintem ez a minimum, hogy foglalkozzon vele, de hát miniszter úr nem gondolja azt, hogy az elnökség egy kicsit ambiciózasabb is lehetett volna most, hogy például a távközlési piac, az energetika liberalizációja, elég hamar kiderült ezekről, hogy a fogyasztó szempontjából ez kudarcot vallott mind az ár szempontjából, hiszen az ár nem csökkent, mind az átláthatóság szempontjából, hiszen a számlák továbbra sem nagyon átláthatóak, mind a szolgáltató választása szempontjából, és a szolgáltatás minősége sem javult. Miniszter úr, tehát ahogy azt nagyon sok fogyasztó az egyesületeiken keresztül állandóan kéri, nem gondolja-e azt, hogy mégiscsak most már sürgősen fel kellene mérni, hogy milyen objektív eredményei voltak, bizonyos szempontból pozitív eredményei, és milyen hátránya is vannak annak, hogy a tagállamokban a verseny, a szolgáltatás minősége szempontjából sikerült-e liberalizálni a piacot, és hogy a fogyasztót ez hogyan érinti. Többször kértük már, hogy egy energiafogyasztói kartát hozzunk létre, Devic asszony is parlamenti képviselőként foglalkozott ezzel, és megígérte, hogy az energetika csomagot létrehozzák, de ezt a tanács nem fogadta el. A távközlés területén a parlament állandó kérésére, és önös kiemelte, hogy milyen pozitív szerepet játszunk ebből, a fogyasztók érezhették azt, hogy az európai távközlési árak csökkentek, például a roaming árak, pontosan a parlament fellépésének köszönhetően. És ami az internet használatát illeti az Európai Uniós tagállamokban, ezzel kapcsolatban is előrelépés történt. Gondolja-e, hogy fel lehetne gyorsítani az árak egymáshoz való közelítését, hiszen egy a nyolcszoros eltérések vannak egyes tagállamok között, és ez a fogyasztókat hátrányosan érinti. Köszönöm, miniszter úr. Uh, thank you, Mr. Köszönöm szépen Tarabella úr, a Orsróknak adom át a szó. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, szeretnék gratulálni önnek azt gondolom, hogy az ön által felvetett kérdések a bizonyítékai annak, hogy mennyire jól ismeri ezen kérdéseket. Majdnem, ha nem is teljesen kizárólagos listát állított arról, hogy milyen fő kérdésekkel foglalkoznunk. Azt gondolom, hogy nagyjából a főcímekkel mindnyáján egyetértünk, és talán azzal is, hogy az az általános elképzelés mi legyen, amit az egyes fejezetek élére akarunk állítani. A kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk elérni. Azt gondolom, hogy valóban igaza van akkor is, amikor felsorolta, hogy milyen sorrendben szeretné ezeket a kérdéseket átvenni. Például valóban azt gondolom, hogy a belső piac újraindítása Tarabella úr beszélt az újraindításról, és nem pedig a kiépítéséről, hiszen szerintem a belső piacot soha nem fogjuk teljesen kiépíteni. Itt mindenképpen az újraindításról van szó, tehát igaza van, amikor arra hivatkozott, hogy a Monti jelentés milyen fontos. Azt gondolom, hogy változik a világ. Mario Monti, akit elég régóta ismerek, nem teljesen ugyanaz, mint a mai Mario Monti, és ez mindenképpen jó dolog, hiszen ez azt jelenti, hogy ha Mario Monti ilyen módon ö, változott, ez azt is jelenti, hogy egy ilyen rendkívül tapasztalt szakember, mint Mario Monti, ö, is azt gondolja, hogy nem lehet ö, önkényesen dönteni dolgokról, hogy ezen új szerződés mégis a tárgyalásra kell, hogy alapuljon, és arra képességünkre, hogy a tagállamok között közösen tudjunk megtalálni kiindulási pontokat. Azt gondolom, hogy fontos a tanácsnak is elmondani, hogy a Mario Monti féle végrehajtás szerint leginkább a tagállamoknak kell változtatniuk. Azt kell megtudni, hogy a tagállamok elfogadják-e a Monti féle megoldást. Azt gondolom, hogy most itt a tanácsnál és a tagállamoknál van a labda. Meggyőződésem, hogy mindenképpen fel kell állítani egy katalógust a javasolt megoldásokról, és biztos, hogy bármilyen biztos úr is ezzel foglalkozni fog. De azt gondolom, hogy nem maguk a konkrét javaslatok a fontosak, hanem maga a Monti jelentésnek a filozófiája. És azt kell megnéznünk, hogy a jogalkotói szempontból ezen irányelv, vagy ezen belső piaci aktus tovább tudja vinni ezt az általános megközelítést, vagy egyszerűen csak egy intézkedés sor lesz, ami eléggé korlátozott hatályú lehet. Második felvetés. Miniszter úr is beszélt arról, hogy milyen fontos a fogyasztói jogokkal kapcsolatos irányelv. Reméljük, hogy Schwab előadó úrral is tudunk majd erről beszélni, és reméljük, hogy a belga elnökség során komolyan előre tudunk lépni, és sikerül majd az első megállapodás kereteit kialakítani. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ami a belga elnökség programját illeti, az ottani meghatározás kicsit alacsonyabb szintű, mint uh, amit én várnék, és mint amit ön is mondott, miniszter úr, most szóban. Túlságosan homályos az a meghatározás, hogy azt kell elérni, hogy a fogyasztói jogok magas szintjét tudjuk biztosítani ön itt már-már defenzív lép fel, hiszen csak meg kell próbálni ö, elérni ezt a magas szintű fogyasztói jogszintet. Azt gondolom, hogy ennél ösztönzőbben kell fellépni, másként kell fogalmazni. Garantálnunk kell azt, hogy a jelenlegi fogyasztói jogi védelem szintje megmarad, és hogy az új kérdésekkel kapcsolatban még javíthatunk is a fogyasztói jogokon, figyelembe véve, figyelembe véve az új piaci szabályokat és az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos szabályokat. Azt mondta a miniszter úr, hogy 43 ülést tartott, hát mi kicsit le vagyunk maradva önhöz képest, miniszter úr, de az év végéig behozzuk önt, biztosíthatom. Azt gondolom, hogy igaza volt, hogy a késedelmes kifizetésekről is beszélt, és az európai szabadalomról is beszélt. Ez rendkívül fontos kérdés a KKV-k szempontjából. Többször beszéltünk erről, hogy tovább kell lépni ezzel kapcsolatban. És elnök úr, egy kérdéssel szeretném most zárni, ami Schwab úr kérdéséhez kapcsolódik, a fogyasztójogi irányelvvel kapcsolatban. Tehát a célzott teljes harmonizáció, és ezt a kifejezést a biztos úrtól vette át. Schwab úr is azt mondta, hogy a minimális harmonizációról kell beszélni, és a tanácsnak kellene ezzel kapcsolatban álláspontot foglalni. Van-e esetleg harmadik megoldás? A tanács gondolkozott-e azon, hogy lehetőség lenne egy vegyes harmonizációra, tehát nem egy célzott teljes harmonizáció, ami biztos, hogy nehezen lehetne kivitelezhető, és egy minimális harmonizáció között, ami viszont igen jelentősen aláásná az ambícióinkat. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen. Tránto Filidész úrnak adom át a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, ön uh, a, említette a Monti beszámolót. Ez egy nagyon terjedelmes tanulmány. Azt szeretném tudni, hogy uh, a tanulmányban javasoltakat mennyiben veszi át ön, és mennyire tartja lehetségesnek a változtatásokat, és ha igen, akkor hogyan néznének ki ezek a változtatások? Monti úr legutóbbi ülésünkön elemezte is, hogy milyen intézkedéseket kell meghozni annak érdekében, hogy beszámolójában felsorolt javaslatokat át tudjuk ültetni a gyakorlatba. Barozó urat is felszólította arra, hogy a legfelsőbb fórumokon is tárgyaljuk ezeket a kérdéseket. Ön az Európai Unió elnöksége részéről hogyan látja ezt? Ön is úgy gondolja, hogy a Monti beszámolóban említett érvek helyesek, és a tanácsban milyen kezdeményezéseket szeretne? Köszönöm szépen. Thank you very much. Um, I'll Köszönöm szépen. A miniszter úrnak most megadom a lehetőséget, hogy válaszoljon a négy első felszólalásra, utána pedig egy második kérdéskör következik. Tessék, miniszter úr. Meneer de voorzitter. Um... Köszönöm, elnök úr. Ami a jelentésekre vonatkozott, amit már megszavazott az önök szakbizottsága, és azt a szándékunkat illeti, hogy ezt össze kellene egyeztetni a tanács ütemtervével. Ez rendkívül jó felvetés, kiváló dolog. A grek jelentésről beszéltem én, de mindez igaz a kiskereskedelmi, kiskereskedelmi ágazatra vonatkozó joganyagra is. Mindenképpen hasznos lenne, hogyha párhuzamosan folynának a munkálatok, egyidejűleg folynának ezek a munkálatok a tanácsban és az önök szakbizottságában. Tehát megpróbáljuk majd elintézni, hogy ez így legyen, hiszen ezt rendkívül kiváló felvetésnek tartom. Schwab úr, ön felvetette a késedelmes kifizetések kérdését, és felvetette azt a kérdést, hogy hogyan kellene foglalkozni mostantól ezzel a ezzel a kérdéssel. A tanácsnak mandátumra lenne szüksége, pontosabban a tanácsnak mandátumot kellene adni a belga elnökségnek ahhoz, hogy egy trilógust lehessen elindítani a parlamenttel közösen, azért, hogy felmérjük, hogy pontosan mi is kerüljön az irányelv hatája alá. Ezen kívül fontos, hogy a B2B-vel kapcsolatban is ambiciózusak legyünk, és bevegyük a B2B-t az irányelv hatája alá. Mindenképpen nekünk az a szándékunk, hogy a kis és középvállalatokat is megvédjük. A tanácson belül megpróbálunk egy kompromisszumot kialakítani, és a parlamenttel is egyeztetni, azért, hogy még ősszel megállapodásra juthassunk. Svábornak volt egy másik kérdése is, a harmonizációjára vonatkozóan, és Rosvor úr is ugyanerre utalt. Ami a harmonizációt illeti, a legutóbbi tanácson a spanyol elnökség alatt folytattunk egy vitát erről, és feltűnt számomra, hogy a tagállamok nagy többsége a maximális célzott harmonizációt támogatja. Ez a mi célunk is. Azt gondolom, hogy pragmatikusan kell eljárnunk fejezetenként át fogjuk olvasni, és cikkenként át fogjuk olvasni az anyagot, hogy megnézzük, hogy milyen kompromisszumot tudunk elérni a harmonizációval kapcsolatban, azért, hogy a vita végén kiderüljön, hogy mit tudunk elérni. A fogyasztó érdekét szem előtt kell tartanunk, ez mindenképpen fontos, Rosfor úr is utalt erre, ugyanakkor természetesen rugalmasabbá kell tennünk annak a lehetőségét, hogy a határon átnyúló műveleteket lehetővé tegyük, és így Európában a növekedést megerősítsük. Schwab úr, nagy érdeklődéssel olvastam az ön javaslatát arra vonatkozóan, hogy fogalmazzuk át az irányelv negyedik cikkét. Egyebek között kiemelte, hogy a célzott teljes harmonizáció milyen fontos, ez érdekes felvetés, de nem szeretnék most elébe menni a még a tanácsban lefolytatandó vitának a 43 munkaülés ellenére, de ez is elképzelhető megoldás, és én érdekesnek tartom. És mindenképpen ezt a tanács elé be fogom nyújtani. Tarabella úr, ami az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat illeti, mint azt önök is tudják, ez egy ideológiai vita. De ettől még fontos, hiszen a politika az ideológia és ideológiák ütköztetése, hogyha ezt valakinek nem tetszik, akkor az nem foglalkozik a politikával. Tehát örülök, hogy felvetett ezt a kérdést. Nos, természetesen a Lisszaboni Alapszerződés 11. cikke az egyik alap, és a 26-os jegyzőkönyv, de elolvastam Mário Monti jelentését, és azt láttam, hogy különböző nagyon specifikus területeken, például a távközlés ágazatában, a banki szolgáltatások ágazatában, a közlekedés ágazatában, Monti úr hivatkozott a szükséges kezdeményezésekre ahhoz, hogy ezen szolgáltatásokat meg lehessen erősíteni. Én azt gondolom, hogy ismervén, hogy a tanácsban is fogunk ezzel foglalkozni, és Barnier biztos úr is kezdeményezéseket fog tenni, és ismervén, hogy ez önök számára is milyen fontos terület, személy szerint én úgy gondolom, hogy érdemes lenne megnézni, hogy milyen konkrét területeken tudunk előrelépni. Például, ami a távközlési tanácsot illeti, ott azt hiszem, hogy egy első vitát kellene a broadband kapcsolatban lefolytatni, tehát a széles sávú hozzáféréssel kapcsolatban, hiszen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a földrészünkön a lakosság egyik része hozzáférjen, a másik pedig nem. Ez minden tagállamban nagyon érzékeny kérdés. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban természetesen meg kell várnunk a bizottság kezdeményezését, de mindenképpen ambiciózusak vagyunk. Ami pedig a data roamingot illeti, lesz egy köztes értékelés, amit a bizottság fog folytatni a belga elnökség során, de nem tagadom, hogy tudván, hogy a parlament milyen kezdeményezéseket tett, és hogy milyen instrumentumokkal rendelkeznek a Lisszaboni alapszerződés alapján, szerintem minél előbb azt kell elérni, hogy elkerüljük a bill tehát a sokkoló összegű számlák esetét, amikor több tízezer eurónál magasabb számlát kap egy fogyasztó, és ez mind a fogyasztók, mind a szakemberek számára sokkot jelenthet. Tehát most a belga elnökség során nekünk lehetőségünk van arra, hogy kezdeményezéseket tegyünk, és azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a parlament részéről is ilyen kezdeményezéseket kaphatnánk. Rosfor úr, ön utalt Mario Monti New Deal-jére, és azt is mondta, hogy a különböző kezdeményezések felsorolása, tehát a 30 bárnyi úr által említett kezdeményezések felsorolása mennyiben lehet fontos. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban konkrétan kell előrelépnünk, de egyfajta filozófiával. Hiszen nem egy ilyen technikai leltárt kell készíteni, magát a belső piacsal kapcsolatos megközelítést, filozófiát kell megerősítenünk. Elolvastam a Grek jelentést, amelyben olyan problémákra hivatkozunk, amelyekkel a fogyasztók találkoznak, amikor határon átnyúló kereskedelemről van szó. Nos, azt gondolom, hogy a parlament felelőssége és az elnökség felelőssége is, hogy mindig kiemelten kezelje ezt a kérdést, és hogy ugyanakkor ambiciózus legyen, és konkrét tettekkel tegyen ezért. És ezt komolyan gondolom, hogyha Európa tovább akar integrálódni, és a polgárok támogatását akarja, akkor a leadership, tehát a politikai vezetők feladata, hogy ezzel foglalkozzon. Önök, én magam is, Rosfor úr, azt hiszem, hogy az én személyemben olyan személy talál, aki ezt fontosnak tartja, hiszen ez az európai projekt, az európai építkezés egyik központi kérdése. Rosfor úr, én akkoriban 19 éves voltam, Éppen akkor kerültem be az egyetemre, amikor Jacques Dehors időszakát éltük, és emlékszem rá, hogy milyen ambiciózus volt akkoriban Európa, és erre az ambícióra van szükségünk ma is, és önökkel, az önök kollégáival együtt szeretnénk ezt elérni. Elhangzott egy kérdés az európai szabadalomról is. Mint már mondtam, a Júri szakbizottságban már beszéltünk erről, és azt hiszem, hogy lehetőség van arra, hogy az önök szakbizottsága egy véleményt készítsen erről a kérdésről, elnök úr. Mint önök is tudják, a bizottság és a biztos kezdemény javaslatot tett a nyelvek kérdésére vonatkozóan. Én nagyon nyitát, nyitott vitát várok az egyes tagállamok képviselőivel, szeptemberben a nem hivatalos és októberben a hivatalos tanácsülésen szeretném, hogyha kialakítanánk egy konszenzust ezen problémakörrel kapcsolatban. De őszintén szólva, az alapszerződésben különböző instrumentumok vannak, és Európa azt kell, hogy elérje, hogy a decemberi hivatalos tanácson politikai megoldást találjon. Hiszen, hogyha ezzel kapcsolatban, ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem sikerül előrelépni, tudván, hogy ez egy 50-es évekbeli kérdés, ha jól tudom, az Európa Tanácsban akkor foglalkoztak vele, mindenképpen cél az, hogy az Egyesült Államokkal és a többi földrészsel kapcsolatban mi is versenyképesek maradjunk, pragmatikus megoldásra van szükség. És nem tagadom, hogy Barnier biztos úr javaslata, amely csökkenti a fordítási költséget 12 ezer euróról 700 euróra. Hát ez rendkívül fontos szerintem a vállalataink szempontjából, a, különösen a kis és középvállalatok szempontjából. Azt hiszem, hogy már sikerült megválaszolnom egy másik felvetett kérdést. Ön pedig a Monti jelentésről beszélt, és azon konkrét kezdeményezésekről, amelyet mi szeretnénk meghozni. Először is azt gondolom, hogy a bármilyen biztosféle javaslatokat át kell nézni, meg kell várni ezen javaslatok, konkrét javaslatok végleges listáját most ősszel, de azt hiszem, hogy a GREK jelentés és az IMCO szakbizottság munkája nagyon fontos segítség és ahogy már mondtam, a megrendezendő események során, amiből már néhányat idéztem is, azt kell elérnünk, hogy odafigyeljünk arra, hogy ezen kérdésköröknek milyen kihatásai lehetnek, ezt kell konkrétabbá tennünk. Azt hiszem, hogy az emberekről kell, hogy a történet szóljon, a polgárokról, a vállalatokról, és ezt kiegyensúlyozott módon kell kezelnünk. Mindenképpen el kell érnünk azt, hogy új dinamizmus alakuljon ki, ez a mi szerény ambíciónk a belga elnökség során. Köszönöm szépen, miniszter úr. Tudna egy kicsit tovább maradni? Mert úgy tudtam, hogy el kell mennie. Tud még maradni? Nagyon jó. Mert akkor szeretnénk még kb. 20 percig önnel eszmét cserélni. Hat kollégám van még a hozzászólók listáján. Szeretném, hogyha egy percet fordítanának a kérdés feltevésére. Nem leszek nagyon szikorú, de az órát beindítom, hogy lássák, hogy mennyi időt használtak föl. Másfél perc maximum. A lehet, hogy a vezetőkkel túl engedékeny voltam az eddig felszólókkal. Minden esetre a következő körben Benyom asszony, Koredi Campus és Weiler asszony fog hozzászólni, akkor most kompromisszumos megoldásként két percet engedélyezek mindenkinek. Vernyó asszony az első hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Nagyon röviden Köszönöm, hogy Dölor elnök úrra hivatkozott. Hát ez egy francia számára. Én 20 éve mondom azt, hogy Európából kihalt a Dölorfél ambíció. Köszönöm, hogy hivatkozott rá. Belgiumban vagyunk, és hát Belgiumban fogadják az összes európai állampolgárt, aki eljön az EU-s intézményekbe, hogy remélem, hogy tényleg felélénkintik ezt az európai szellemet, és nem a kormány közi megközelítést fogják folytatni. Mondtam, hogy rövid leszek. Három kérdésről szeretnék beszélni. Ezen kérdések az állampolgárokat érintik, a belső piacról van szó, és az európai szabadalomról. Bárnyi biztos úr, azt gondolom, hogy nagyon objektíven mondhatom, hiszen én nem az ő táborához tartozik, az európai szabadalommal kapcsolatban nagyon fontos javaslattal élt. Most a globalizáció válságában nagyon fontos segíteni a vállalatoknak. Az állampolgárokról is sokat beszélünk, de ez a kettő összefügg. Ami a belső piacot illeti, képviselőként azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az önkormányzati képviselőket is bevonjuk, hiszen őket is nagyon egyértelműen érinti ez a kérdés, hogy bevonjuk őket a az állami szektort is ebbe a területre, azért, hogy a helyi önkormányzatok, a városok és a községek vezetői átláthatóan kormányozhassanak. És még miről nem beszélt miniszter úr, nekem jelentéstevőként ez nagyon fontos. Tudom, hogy a spanyol elnökség újraindított egy kérdést, ami egy darabig be volt fagyasztva. Itt a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról van szó. Tudom, hogy Belgiumban rendkívül jó minőségű az egészségügyi ellátás. Van egy új jogalap, jogalap a belső piac a határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy ön mikor szeretné újjáindítani, és milyen gyakorisággal szeretné újjáindítani ezt a vitát, és hogy figyelembe veszi-e majd azt a tényt, hogy a szocialisták és demokraták azt kérték, hogy ne legyen kétsebességes egészségügyi ellátás, és hogy ne tartsuk fogyasztói árunak az egészségügyi ellátást, hanem egy olyan jognak, amely a polgárok életének részét képezi, és amely miatt az emberek kedvesebbé is válhatnak. Keredi Campos professzor úr. Köszönöm szépen, e, elnök úr, és köszönöm szépen Klikenborn miniszter úrnak is a prezentációt. Nagyon meg vagyunk elégedve mindennel, amit mondott, és hogy konszenzus létezik köztünk és önök között. A Monti jelentéssel és a belső piacon létező feladatokkal kapcsolatban nyilván nem értünk mindenben egyet, de biztos, hogy mindegy, mindjárt egyen, e, igyekszünk e, célokat elérni. Az e-kereskedelemmel kapcsolatban aggályokat fejezett ki. Egyetértünk abban is, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. Azt hiszem, hogy ahogy mondta, ideológiák formálják ezt a vitát, de két évvel ezelőtthöz képest sokkal tisztábban látunk már mindent. Két kérdésem lenne a fogyasztóvédelmi irányelvvel kapcsolatban, és hogy önnek ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Az első az, a bizottság egy olyan javaslatot tárt most elénk, amely Salamon, Salamoni döntésként hat, tehát azt mondják, hogy a harmonizáció legyen részletes bizonyos esetekben, részleges, más, máskor pedig legyen teljes. Az első az a a nem személyesen megkötött szerződésekre vonatkoznak, különösen az internetes kereskedelemre, a másik pedig a személyesen megkötött szerződésekre. Szeretném hallani az ön véleményét arról, versenyképességi tanács elnök lévén, hogy ez ehhez mit szól. A második kérdésem az, hogy lehetőség volt, arról beszélt, hogy talán a magyar elnökség alatt lehetne folytatni a munkát ebben a témában. A belga elnökség alatt mennyire, milyen messze akarja vinni ezt a munkát? Elnök, Weiler asszony a következő felszólaló. Miniszter úr, részemről is nagyon szeretnék köszönetet mondani azért, hogy Jacques Delors szellemét idézi, hiszen német szociáldemokrata lévén számomra is nagyon örvendetes, hogyha politikánkban újra nagyobb mértékben vagyunk tekintettel erre. Két pontot szeretnék említeni, de először is jelentéstevőként nagyon érdekel engem ez a kérdés, hogy ö, amelyet ön is említett, hogy elnöksége prioritésként kezeli. A parlamentet nagyon megdicsérte, hogy kompromisszum képesek voltunk. Ez nagyon csodálatos, de ön is tudja, hogy ez nagyon sürgős. Az idő rohan, és nem csak a nem csak százezrek, százezer kis cég van, de vannak olyan kis cégek, amelyek csődbe mennek, tönkre mennek, mert a fizetési morál annyira rossz. Kollégám utalt a kivételekre. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, amit már többször elmondtunk itt, hogy pontosan azért, hogy ne nyissuk meg a tanács előtt azt a lehetőséget, hogy nagyon-nagyon sok kivétel legyen, és egy kivételt szeretnék tenni, nem minden bölcsödét szeretnék bevonni, csak a kórházakat, mert a kórházak az egyes régiókban nagy gazdasági tényezőt alkotnak, és szociáldemokrataként nem szeretném azt, hogy a magánkórházak előnyt élveznek az állami kórházakkal vagy önkormányzat kórházakkal szemben. Véleményünk szerint tehát fontos, hogy csak ez az egy kivétel maradjon, és hogyha a tanács ebben csatlakoznánk, akkor csatlakozna hozzánk, az örvendetes lenne. További kérdés, melyről szólnék. A parlamentben szinte mindenki egyetértett, talán csak hat tartózkodás volt, tehát nagyon jó alap létezik. A különböző tagállamok részéről kelet, nyugat, észak, dél csatlakozott hozzá, tehát nem csak két nagy állam, hanem egy széles egyetértés volt. Szeretném önök szempontjából sokkal egyszerűbb, hogyha mi döntésünkbe indulnak ki, ez egy nagyon alap lehet. Másodszor ön említette az előttem szólóhoz csatlakoznék, a belga kormányok nagy viharoknak vannak kitéve, de amennyire emlékszem, a szociális egyensúly nagyon jól meg tudták teremteni, és a szociális és, gazdas- és ökológiai kritériumokra is ki kell térnünk. Ez a parlament nagy támogatását élvezi. Az irányelv tervezetben is szerepel. Kérdés, hogy a tagállamokban ezt hogyan ültetik át a gyakorlatba. Az innovációt is említette ön, amit nagyon érdekesnek tartok, és jó lenne, hogyha találkozhatnánk az önök bizottságával, és hogy megnéznénk, hogy Belgiumban hogyan működik a az elosztási jog. Köszönöm. We'll have the fun. Miniszter úr, válaszoljon kérem a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket, tisztelt kollégák. Hölgyem, ön utalta az európai szabadalomra, és azt hiszem, hogy Rosvolt úrnak adott válaszá, válaszomban már elmondtam, hogy milyen fontosnak tartom ezt a rendszert, és erre szükség lesz a közbeszerzésekkel kapcsolatban is, és a betegek jogaival kapcsolatban is mondott valamit. Azt gondolom, hogy a közbeszerzések kapcsolatban az árak meghatározása miatt nem lehet az innovációt megerősíteni, és azon feltételeket, amire ön is utalt. Európa egy zászlóshajó kezdeményezést fog létrehozni a 2020-as stratégia jegyében. És ezen zászlóshajó kezdeményezésben az illetékes biztos úr az általunk folytatott megbeszélésen megerősítette, hogy milyen fontos ez a zászlóshajós, kez, zászlóshajó kezdeményezés, mind Európa gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi fellépése szempontjából. Azt gondolom, hogy mindenképpen a közigazgatásnak kell példát állítania, és nálam is, az én városomban is nagyon jól tudom, hogy milyen nagy kihívások elé állunk a közbeszerzések feldolgozásával, kezelésével kapcsolatban, tehát azt gondolom, hogy ezen kérdések kapcsolatban jó munkát tudunk végezni. Ami az egészségügyi szolgáltatást és ellátást illeti, érzékeny kérdésről van szó, ha őszinték akarunk lenni. Egyértelmű, hogy nem e, egyszerű és a többihez hasonlítható szolgáltatásról van szó. A tanácsban már sokat vitatkoztunk erről, és biztosíthatom önöket, hogy meggyőződésem, hogy a tagállamok e, kollégái is tudják, hogy milyen fontos problémáról van szó, a következő hónapokban el fogjuk mélyíteni ezt a vitát, egyebek között a belga tapasztalatból kiindulván. Ahogy azt ön is mondta, azt gondolom, hogy itt sokat kell még tennünk, és hogyha a belső piacról beszélünk, ismervén ezen ágazat specifikus voltát, nagyon fontos, hogy ezt a vitát lefolytassuk, és hogy megoldásokat találjunk. Nos, tisztelt kollégák, tisztelt kolléga, ön az elektronikus kereskedelem és vásárlás problémáiról beszélt. Hogyha elolvasta a Monti jelentést, akkor abból kiderült, kiderülhet, hogy 2020-ig, ha kiépítjük az elektronikus kereskedelmet, ezzel valóban egy konkrét növekedést, 20%-os kereskedelmi fellendülést tudunk elérni, tehát rendkívül fontos feladat vár ránk ezzel kapcsolatban. Ha megnézzük, hogy milyen fontos Európában az elektronikus kereskedelem, és összehasonlítjuk az Egyesült Államokkal vagy más földrészsel a helyzetünket, azt láthatjuk, hogy még messze nem értük el a célunkat, még nagyon sok az akadály, például a fizetési lehetőségekkel kapcsolatban, ami a fogyasztók jogbiztonságát illeti, ami a konfliktusrendezést illeti, itt is még sokat kell tennünk. Sokkal nagyobb jogbiztonságra van szükség az állampolgárok számára, tehát a fogyasztók számára, és a vállalatoknak is megfelelő jogbiztonságot kell garantálnunk. A Monti jelentésben és az egységes piaci aktusban nagyon fontosan kell, nagyon kiemelten kell kezelnünk az elektronikus kereskedelem kérdését. Különböző kezdeményezéseket hozott a parlament az elektronikus kereskedelem jelentőségével kapcsolatban. Ön ö, felvetette a kérdést, hogy milyen megkülönböztetést kell tenni az off-premises és az üzlethelyiségen belül kötött szerződések között. Már elhangzott, hogy ez milyen jó dolog, de az, hogy az on-premises és az off-premises között megkülönböztetést tegyünk, ez egy olyan vita, amelyet már a spanyol elnökség alatt májusban lefolytattunk a tanácson. És el kell, hogy ismerjük, hogy kevés tagállam tudta támogatni ezt a megkülönböztetést a két, falog, két fogalom között. A fogyasztói szervezetek és a vállalatok képviselői is nehezen tudják elfogadni ezt a megkülönböztetést. Úgy gondoljuk tehát, hogy nem kivitelezhető egyelőre ez a megoldás. Weiler asszony, nem véletlen természetesen, hogy az ön jelentésére hivatkoztam, hiszen tudom, hogy rendkívül sok időt és energiát fektetett ebbe a jelentésbe. És ami a késedelmes kifizetések kérdését illeti, mindenképpen olyan megoldást kell találnunk, amely a válság utáni időszakra lesz megoldás. Hiszen most az az ellentmondás, hogy ugyebár megéltük ezt a válságot, megoldást kellett találnunk, és túlságosan sokáig nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, ezt be kell vallani megpróbálunk különböző célokat együttesen elérni. Schwab úrnak is a B2B-vel kapcsolatban, amit ő vetett fel, már válaszoltam. Elmondtam, hogy az a benyomásom, az az érzésem, hogy ezzel kapcsolatban, ezen kérdéssel kapcsolatban talán kicsit beérnek bizonyos gondolatok, és talán sikerül elérni majd a kompromisszumot. Ön azt mondja, hogy az, én, hogy az ön javaslata alapján próbáljak én egy kompromisszumos javaslatot összeállítani. Hát pontosan ezt próbálom elérni. A tanácstól egy olyan mandátumot várunk, hogy meg lehessen utána állapodni önökkel még az ősszel. Ez az egyik legkiemeltebb kérdés, amivel kapcsolatban sikerülhet megoldást találni. Nagyon remélem, hogy a héten megkapjuk a koreppertől ezt a mandátumot. Az ön által felvetett összes kérdés és ennek fontossága ismeretes számunkra, és megpróbálunk előrelépni és meggyőzni a tanácsot. Ami a közbeszerzéseket illeti, ön is utalt erre a kérdésre. Az IMCO szakbizottságot fel szeretnénk kérni, a brüsszeli szolgálatnál, hogy jöjjenek el hozzánk, és megmutatjuk így, hogy hogyan működik ez a rendszer, és hogyan próbáljuk ezt átültetni a gyakorlatba. Még az időpontot egyeztetnünk kell az elnök úrral, de mindenképpen ö, szeretnénk ezt megszervezni a belga elnökség során. Köszönöm. Köszönöm, akkor három hozzászóló maradt. Remélem, hogy fél négyre, eh, fél ötre befejezhetjük. Kora Szabel Tyler asszonyok, aki a termékekről szóló jelentést is írta, illetve Raptis asszony a következő három meg. Felszólal, és kérem, hogy két percen belül fejezzék be a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter, szeretnék csatlakozni a kollégáimhoz, amikor megköszönöm a nézeteinek az előterjesztését, különösen a közösségi megközelítés támogatása tárgyában. Úgy aggódom, amiatt, hogy a, a a parlament két héttel ezelőtt a fogyasztói jogokról szóló irányelvben, illetve a élelmiszer címkézés szóló, szóló irányelvben elhalasztotta a döntés. A Monti jelentést támogatjuk, a fogyasztóinkat támogatni akarjuk, a belső piaci aktust támogatni akarjuk, és ugye ez az emberek piaca, a nemzeti törvények támogatják az embereket. Nagyon kérem és kérem, hogy mondja el a véleményét arról, hogy hogy tudjuk visszaállítani azt a gondolatot, hogy a harmonizáció és a közös szabályok a fogyasztók számára is jók, hogy a jogi jogbiztonság és az átláthatóság a fogyasztók előnyére válik. De ki fogja megfizetni ennek az árát? 27 különböző szabályozás létezik. Aztán vannak olyan fejezetek, amelyek, amelyeknél minimális harmonizáció van, van, ahol teljes harmonizáció, más fejezetekben pedig vegyes harmonizáció. A jelentés tevő kiváló munkát végzett, hősnek nevezhetem, és persze, hogy a teljes harmonizáció a célunk, de akkor is ezen kívül szükség van még egy olyan politikai előrelátásra, amelyel a tanácsot eltéríthetjük a, az attól való foglalkozással, hogy melyik országban legmagasabb a fogyasztóvédelem szintje, és hogy végre a belső piacot tartsuk szem előtt, amely fogyasztóink és a kisvállalatok érdekét támogatja. Köszönöm szépen, miniszter úr, és köszönöm. Elnézést kérek, hogy későn jöttem. tulajdonképpen a, a termékekről, az építőipari termékekről szóló irányelv tárgyalásán vettem részt, és a árnyékjelentéstevőimmel ezzel kapcsolatban holnap is találkozót fogok tartani. Két gyors kérdés. Az egyik az a specifikáció, amely arról szólt, hogy a brit kiskereskedők nem tartották be a táv, távkereskedelmi irányelv előírásait, és hogyha ez így van, akkor valószínű máshol is ez lehet a helyzet. Ezzel kapcsolatban, tehát a távolévok közötti kereskedelmel kapcsolatban mit tud nekünk mondani? A második pedig az utazási irodáknál a hitel kártyás fizetés. Nagyon sokan mennek most nyaralni, és örülök neki, hogy például a július 1-ével a a barangolás díja megint esett, és ez is nagyon fontos, ha valaki nyaralni megy, és a telefon, telefonját akarja használni, de az utazásokkal kapcsolatos csoportos utazásokkal kapcsolatos hitelkártyás fizetésnél még mindig vannak problémák. Aztán az innovációs politikával kapcsolatban tudom, hogy szeptemberre lesznek majd javaslatok a bizottságtól, és az ipari bizottságban dolgozó kollégáinkat nagyon érdekli, de minket is érdekel ez a téma, úgyhogy szeretném, hogyha erről is egy kicsit szólna. Nagyon örülök annak, hogy a streamlining a cím nagyon örülök neki, hogy ilyen érdekes titulusa van, hogy a streamlining is része az ön feladatainak. Szívesen hallgatom a válaszait. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és Rápti asszony legutolsó hozzászólom. Köszönöm szépen, miniszter úr, és üdvözlöm Önt itt az ülésünkön, és sok sikert kívánok a munkájához. Miniszter úr, nem tudom, hogy látta -e ezt a hírlevelet, amely a bizottság javaslatára készült. Ez nagyon sokat segít, és mindenek előtt nagyon sok egyértelmű fényképet tartalmaz, képet adott a kezünkbe, amely a közös piac helyzetét jól mutatja. A polgárokat nem ismerem fel viszont ezen a fotón, a felhasználókat, a vásárlókat. Gondolkozom azon is, hogy az önök válaszaiból mit szűrjek le. Bernadett kolléganőn kérdésére adott válaszaból, tehát a szociális kérdésekkel kapcsolatos válaszát. Tehát itt polgárokról van szó, fogyasztókról és beteg polgárokról különösképpen. Ezen a ponton ön nagyon szép csomagot mutatott nekünk, mutatott be nekünk, nagyon szép a csomagolása, de a tartalmára kérdeznék rá még egyszer. Sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Rapti, and thank you. Köszönöm szépen, Rapti asszony, és köszönöm ezt a nagyon jó, hogy megemlítette ezt a nagyon jó hírlevelet. Elmondhatom mindenkinek, hogy és annak, aki az internetet néz minket, vagy hallgat minket, hogyha egy e-mailt küld nekünk, akkor rendszeresen ki tudjuk neki küldeni a hírlevelet. Akkor most megkérem a miniszter urat, hogy tegye meg a befejező hozzászólását. Köszönöm. Nem beszélhetek angolul? De, köszönöm az egységes belső piac szelleme, ez valóban így van. Európában 27-28 rendszer van, és úgy tűnik, hogy ezekből csak válogatunk, ahelyett, hogy az európai közös szellemnek megfelelően cselekedjünk. Én felelős vagyok, és mint ilyen, azt mondanám, hogy ha egységes belső piacot akarunk teremteni a fogyasztók szempontjából, fogyasztó irányelv belül is, akkor új európai, valódi európai egyensúlyt kell teremtenünk a fogyasztók és az vállalkozók érdekei között. És úgy érzem, hogy ez lehetséges. De amikor a politikusok kormányoktól azt várjuk, hogy ezt ne a saját nemzeti érdekeik védelmében tegyék, hanem úgy, hogy egységes piacot teremtsünk meg Európában, akkor ahhoz sokkal több dinamizmus kell. Meg kell látni, hogy, hol, hogy mennyire igyekeznek, mennyire szeretnének a vállalatok határokon átnyúló tevékenységet folytatni, és jó szolgáltatásokat nyújtani a fogyasztóknak. De a professzornak is mondtam például az elektronikus kereskedelem területén azt látjuk, hogy amíg a fogyasztóknak nincsen megfelelő jogbiztonságuk, ha nem látják, hogy megfelelő, kép, megfelelő védelmet biztosítunk nekik, akkor a, az üzletek se fognak ilyen irányban elmozdulni. Tehát európai szempontból kell megtekinteni mindezt, és valódi belső piaci szellemben kell dolgoznunk. És Delor úra utalás, én nem azért utaltam Delor úra, mert francia volt, meg intelligens volt, hanem pontosan azért, mert ő személyesítette meg ezt az e, egységes belső piaci szellemet. És ezért van az, hogy 2000 2012-ben az egységes belső piac 20 éves évfordulóját fogjuk tudni ünnepelni. Tehát kicsit több delor szellemet kell a belső piacba és a munkánkba beleinjekciózni. Amikor a soros elnökségek tárgyalnak a tagállamokkal, és meg akarják őket győzni arról, hogy új egyensúlyra van szükség, pontosan ezt akarjuk megtenni. Tyler asszony az, az, az a utazásokról beszélt, a szervezett utazásokról. 2011-ben fog majd a bizottság ezzel kapcsolatban javaslatot térni, tenni, tehát a magyar elnökség ideje alatt. Beszélt a zászlós hajó kezdeményezésről is. Én is megemlítettem ezt a zászlós hajó kezdeményezést, mégpedig azért, mert nagyon érdekes vitát folytattam az er, er, ezért felelős, az innovációért felelős biztossal. Úgy érzem, arra van szükség az innovációval kapcsolatban, és erre is utaltam, hogy mivel Európának olyan kompetenciái vannak a szabványosítás és a közbeszerzések területén, és az európai szabvány területén, hogy ott lehetőség van a javításra, az előrelépésre. Várom, hogy ez meg is történjen, remélem, hogy el is fogunk tudni érni eredményeket. Utalt egy bizonyos konkrét esetre is, a NESZ esetre, ez természetesen olyan példa, ez azt mutatja, hogy nem csak a szabályokra van szükség, hanem arra is, hogy tisztában legyünk a szabályokkal, és hogy a nemzeti ellenőrző szolgálatokat ellenőrizés alatt, megfigyelés alatt tartsuk. Szeptemberben lesz majd ezzel kapcsolatban egy vizsgálat. Egyre több kis vállalkozó kap olyan meghívást, amely úgynevezett vállalatoktól érkezik, más országokban működő vállalatoktól, amely arra szólítja föl őket, hogy hosszabbítsák meg a, a a velük kapcsolatos szerződéseiket, mint például a City Guide és a többi ilyen igen sajnálatos esetek. Nagyon fontos, hogy az ő védelmüket is biztosítsuk. Rapti asszony utalt a, arra, hogy mi legyen a dobozban. Azt hiszem, hogy az Egységes Piaci Fórumon, amely november 9-én kerül meg rendezésre, az önök szakbizottságának köszönhetően, pontosan erről a témáról fogunk majd szólni, tehát a a betegekről, és arról, hogy a betegek védelmében milyen megoldásokat tudunk majd megtalálni. Bernadett asszonyra is utalt, és az egészségügyi rendszerben jelenleg levő problémákra. Tudom, hogy ez egy érzékeny terület, de ugyanakkor úgy vélem, hogy ezen a területen is el kell tudnunk érnünk bizonyos együttműködést, és lehetőséget kell teremteni az, arra, hogy a tagállamok tovább lépjenek. Megfelelő vitát fogunk tartani november 9-én, én is részt fogok venni az eseményen, és remélem, hogy előrelépést fogunk tapasztalni. Elnök úr, megköszönöm tehát a szakbizottságot, a szakbizottság által feldett kérdéseket, nagyon érdekes, érdekes kihívás számomra, hogy a belga soros elnökség működése elején itt lehettek, és ilyen sok kérdést kaphatok az témák iránt érdeklődő emberektől. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak nekem arra, hogy szóljak az álláspontomról, véleményemet elmondjam. Örülök, örömmel várom az önökkel való együttműködést, és nem megpróbálom elérni, hogy az elkövetkezendő hat hónapban pozitív és gyümölcsöző együttműködést folytathassunk Önökkel. Köszönöm szépen. Uh, well, thank you, Minister, very much indeed for... Um... Köszönöm szépen, úr, miniszter úr, és köszönöm, hogy ilyen sokáig itt maradt, és ilyen sok dossziét le tudtunk fedni. Különösen örülök neki, hogy a közbeszerzést is meg tudtuk említeni, hiszen ez nagyon fontos szakbizottságunk számára, és ezzel kapcsolatban Rüle asszony is készített jelentést. Tudom, hogy a bizottság is figyelemmel kíséri ezt a dossziét, remélem, hogy előrelépést fogunk tapasztalni ezen a téren is. Sajnálom, hogy a fogyasztóvédelmi napok alatt mindannyian Strasbourgban leszünk, és ezért nem fogunk tudni részt venni az eseményen. Remélem azonban, hogy tájékoztatnak minket az eredményekről, hiszen nagyon fontos, hogy de nagyon fontos a fogyasztói védelmi jogok szempontjából ez a munka. Örömmel várjuk az önnel és kollégáival való együttműködést, és minden jót kívánok a munkájához. Köszönöm szépen. Uh, so, ladies and gentlemen, the next um, item on Hölgyeim és uraim, napirendünk következő pontja, ez a híres, neves fogyasztói jogról szóló irányelv. Kérném, hogy mindenki foglaljon helyet, és megvárjuk, hogy a jelentéstevő is visszatérjen, hiszen hát most ideiglenesen távozott, de remélem, hogy hamarosan visszajön. Nos, nézzük csak, ki is az árnyék jelentéstevő ki van itt az egyes frakciókból. Venő, asszony, Gepárt, kolléga, Rosfor úr itt van, Turunen asszony. Binen úr nincs itt, úgyhogy lehet, hogy én magam teszek majd néhány megjegyzést. Trianta Filidis úr itt van, és az utolsó kollégánk nincsen. Nos, akkor ma egy első körben szeretnénk meghallgatni az álláspontokat, hiszen már legutóbb is rendkívül hasznos volt a vita, és köszönöm, hogy ilyen konstruktív vitát sikerült a múlt héten tartani az összes árnyék jelentéstevővel, és sikerült jelentősen előrelépni. Pronkornak is megadom majd a szót, aki Redding asszonyt képviseli. Nos, nagy örömmel adom, át, adom meg a szót Schwab úrnak, az előadónak, hogy folytathassuk a vitát a jelentés tervezetéről. Köszönöm, elnök úr. A belga miniszterre folytatott érdekes vita után próbálom rövidre fogni az előadásomat, hogy minél hamarabb elkezdhessük a vitát. A bizottságtól szeptember végén kapott áttekintés alapján megkértem kolléganőmet, hogy az én előadásomba dolgozza be ezeket a módosításokat, ebbe a táblázatba dolgozza bele, de ez még nem teljes, de már azért áttekinthető ez alapján, hogy milyen módosításokat eszközölhetnénk az irányelven, az én módosítási javaslataim alapján. Másodszor először is köszönetet mondanék mindenkinek, aki konkrét módosítási javaslatokat, kritikákat, megjegyzéseket írásban vagy szóban benyújtottak számomra. Különböző tagállamokból érkeztek ezek, és néhány ándó képviselettől is. Sajnos még nem tudtam az összes kommentárt áttekinteni, nagyon komplex ez az anyag, de ígérem önöknek, hogy a konkrét és személyes válaszokat fognak kapni. Harmadszor múlt héten az árnyék jelentéstevőkkel is találkoztunk. Néhány pont feltűnt nekem ennek során, amelyekről beszélnem kell alapvetően. A bizottság javaslata módosítási javaslatai szükségesé váltak, mert sok kollégám is követelte ezt a bizottságban, a szakbizottságban. A szakbizottságban beszéltünk már erről, és azt, azokat a javaslatokat képviselem, amelyek úgy tűnnek számomra, hogy a többség támogatja következő alapokon nyugszanak ezek. Először is európai szellemre van szükség a belső piac szempontjából. A Mario Monti megjegyzésének nem adhatjuk magunkat át maradéktanul, tehát szerintem fontos, hogy valódi közös piacot teremtsünk az Európai Unión belül hogy ezzel nem oldunk meg minden kérdést természetesen a belső piac szempontjából, még sok munkánk marad majd, de minden esetre ez egy fontos lépés lesz. Másodszor nagyobb transzparenciára van szükség a jogok szempontjából, hogy tudatában legyünk ezeknek a jogoknak, és hogyha valaki tudatában van a jogainak, akkor jobban is tudja érvényesíteni azokat. Ezt mutatják azok a passenger rights útmutatók is, amelyek az repülőtereken kérják, hogy mik az, ők, mik az utasok jogai. Most már teljesen tudatában vannak annak, hogy melyik perctől kezdve milyen jogaik vannak, és így már jobban tudják érvényesíteni ezeket a jogokat. A belga miniszter folytatott vita során is elhangzott, hogy megígérhetjük a fogyasztóknak, hogy ez az irányelv az ő hasznukra lesz. Nem ígérjük meg, hogy semmi nem fog változni, de látjuk, hogy egységesítésre van szükség az európai piacon, és ez végül a fogyasztók számára, valamint a piacot kiszolgáló alkalmazottak számára is hasznos lesz. Azokban azokon a területeken, ahol még nem lehetséges az egységesítés, mert vannak bizonyos nemzeti tradíciók, vagy bizonyos olyan helyzetek, amelyeket még nem tudunk megoldani. Egyes területeken a javaslat kivételként, a négyes cikk kivételként lehetővé teszi a részleges harmonizációt a garanciák területén például, vagy a bizonyítási kényszer területén. Szeretném most hét ponton még megmutatni, hogy miért jogos, hogy ez az irányelv a felhasználók védelmében cselekszik. Például a sok tagállamban van egy korlát, egy határérték, amelyet nem vesznek figyelembe. Ez az irányelv beveszi ezt a hatájába. A a ajtóknál folytatott értékesítés területén is az egységesítés most már tovább menne, mint eddig harmadszor, hogyha a fogyasztók nem kapnak információt egyes járulékos költségekről, akkor ezeket nem is kell megfizetniük. Tehát például az olyan légitársaságokra gondolok itt, amelyek az ajánlataikban nem tüntettek fel bizonyos plusz költségeket. Négy, negyedszer van egy, lesz, lenne egy 14 napos visszavonási jog az EU-n belül egységesen. Vannak olyan államok, ahol ez sokkal rövidebb, vannak olyanok, ahol hosszabb. Egy, egy tagállamban volt 15 napos visszavonási jog eddig. Ötötször 17 tagállamban a mai helyzet kibővítése lenne a közös szabályozás hatodszor. Az éjszakai veszélyek a transport szállítás területén. Az olasz helyzet szempontjából ez már javítást jelentene. Franciaországban és Spanyolországban is jobb helyzetet biztosítana. A következő ez még eddig egy tagállamban sem valósult meg, de a 31-es cikk fényében ez már nem is lenne lehetséges a jövőben. Sokkal transzparensebbé tenni a rendszert nyolcszor, a fekete záradékok területén és Európa területén egységes záradékokat alkalmaznánk, és ez jobban meghatározná jogokat. Úgy gondolom, hogy a fogyasztói jogok nagyon fontos szerepet játszanak, és ezt hangsúlyozzuk. Az elmúlt héten az árny jelentéstevőkkel is beszéltünk erről. Az elnök már a bizottságot is üdvözölte, tehát most a bizottságnak tennék fel egy kérdést, hogy a négyes cikkben hogyan döntsünk az én javaslatom alapja, hogy célzott egységesítés legyen. A bizottság általános szinten javasolta az egységesítést. Az én javaslatomban ez kicsit korlátozottabb, ez az alapelv, de egy kicsit korlátozottabb. Ezért szeretném a bizottságot megkérni a múlt heti ülésünk fényében. Látja-e a bizottság értelmét annak, hogy a, egyszerűen teljes egységesítést kövessünk el, és hogy a, a, hogyan látja ezt a kérdést a bizottság, az a 114-es cikkben például ez felfogásom szerint a dohányiparban csak akkor felnek meg a szerződésnek ezek, hogyha, hogyha nem csak részleges harmonizációt céloznának, hanem teljes harmonizációt. Tehát a bizottság véleményét szeretném kérni, hogyha mi, mi lenne, hogyha az alap tételt megváltoztatnánk, és hogyan gondolkoznak a kollégák erről, tehát hogy más felhasználói jogokat is javítana-e ez az irányelv. Köszönöm, elnök úr. Okay, thank you very much. Well, I think, uh, we'll ask... Köszönöm szépen. Bronk urat kérem, hogy jegyezze fel ezt a kérdést, és majd később megadom neki a szót, hogy válaszolhasson. Nos, akkor folytassuk a vitát. Venyú asszony következik. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très brève parce que je ne suis Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek, hiszen nem vagyok árnyék jelentéstevő, és mindenki tudja, hogy um, kit helyettesítek. Tudom, hogy Schwab úr találkozott a múlt héten az árnyék jelentéstevővel, és hogy, hát hogy úgy mondjam, eléggé élénk vitát folytattunk a legutóbbi IMKO szakbizottsági ülésen a frakciónk és ön között. Azt gondolom, hogy nem lesz ezt egyszerű megoldani. A legfontosabb kérdés, megtalálni a megfelelő egyensúlyt, egy minimális harmonizáció és a maximális, de nem lehetséges harmonizáció között, amely bizonyos tagállamokban a fogyasztói jogok csorbulását vonná magával. Tehát a minimális harmonizáció kivételekkel és a maximális harmonizáció a kivételekkel, hát a kérdés mindig az, hogy milyen kivételeket adjunk, és hogy lehet ezt az egyensúlyt kialakítani. A szerződéseknél kell választást létrehozni, és azt gondolom, hogy a határon átnyúló aspektus, ami problémás, és ezzel kapcsolatban kell az európai szellemiséget megtalálni, amiről a miniszter úr is beszélt az imént. A teljes célzott harmonizáció úgy tűnik, hogy egy kicsit önmagában is ellentmondás. Nem lehet teljes a harmonizáció, hogyha célzott, vagy teljes, ebben az esetben hónapokig kell foglalkozni a kérdéssel, vagy célzott, és akkor minden egyes tagállamban a polgároknak egyenlő esélyeket kell megteremtenünk. Azt akartam ezzel kapcsolatban elmondani, hogy szeretném, hogyha megerősíteni, mert tudom, hogy Evlinnel beszélt erről, és megállapodtak, hogyha megerősíteni, hogy mi a legújabb ütemterv, mert úgy tűnik, hogy ez már nem ugyanaz, mint ami a hírlevélben található, ami túlságosan szoros volt. Azt gondolom, hogy a nyári szünet során is még a részleteken el kell gondolkozni, hiszen a részletek nagyon fontosak az irányelv szempontjából, és ezen részletekhez még időre van szükségünk. Ha jól tudom, az ütemterv akkor inkább 2010 végéig visz most már ki minket. Köszönöm. Uh, Mr. Rochefort. Rosfor úr. Köszönöm, elnök úr. Kedves Andreas, köszönöm ezt az új helyzetképet. Természetesen nem lehet ezt egyből teljesen értelmezni. Az első megjegyzésem ezen táblázat láttán az, hogy ezért hát sok minden változik hogy úgy mondjam, én nem vitatom, hogy vannak olyan helyzetek, ahol a fogyasztói jogokon javítani kell, de hogyha ezt a táblázatot megnézzük, akkor itt nagyon sok minden változik, nagyon sok országban nagyon sok cikken kell változtatni, és mint tudják, a jelenlegi nagyon feszült, szorongás teli helyzetben a válság miatt a belső piacra vonatkozóan a fogyasztók nem akarnak túlságosan, vált, túlságosan sok változást a jogi keretekben. Nem tudom, hogy a vállalatok ezt annyira szeretik-e vagy sem. Minden esetre itt fontos változásokról beszélünk. Azt hiszem, hogy nem, itt, nem az a probléma, hogy ez pozitív irányban többet változtat-e, mint negatív irányban, tehát nem ilyen módon kell mérlegelni a dolgokat, aközött, ami javul, és aközött, ami esetleg romlik. A kérdés az, hogy tudjuk, hogy ha valami romlik, az a romlás elfogadható-e, avagy sem. És hogy ez a visszalépés, ez a romlás, ez esetleg a piacokból túlságosan nagy ellenállást válthat -e ki ezzel kapcsolatban, különösen a francia esetet nézvén, bemutatván, hogy mennyire bonyolult kérdésről van szó, azt hiszem, hogy az adott tagállamban is vannak olyan fogyasztói jogok, amiket nem alkalmaznak. Tehát meg kell nézni, hogy mi az, amit a gyakorlatban is alkalmaznak, nem abból kell egyszerűen kiindulni, hogy milyen elméleti jogok léteznek. Attól tartok, hogy a következő fél év során minden tagállamban Rendkívüli vitát fog kiváltani ez a kérdés, és mindenképpen fel kell vérteznünk magunkat azért, hogy foglalkozhassunk a felvetett kérdésekkel. Még két további kérdés, biztos, hogy beszélünk majd erről később is, és a nem árnyék jelentéstevők is szeretnénk, hogyha elmondanánk az álláspontjukat, hiszen rendszeresen kér, ö, foglalkozunk a kérdéssel. Négyes cikk. Elmondtad, hogy a tanácsnak fel kell tenni egy kérdést a négyes cikkkel kapcsolatban. Én a négyes cikkel kapcsolatban az valamilyen elméleti megoldást szeretnék, de hát sajnos túlságosan racionalista vagyok ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban van filozófiai megoldást kapjunk. Minden esetre az biztos, hogy elkerülendő, hogy a négyes cikk azt mondja ki, hogy ha a minimális harmonizációval harmonizáció mellett döntünk, hogy az ne legyen olyan jó megoldás, mint a maximális harmonizáció. Szerintem egyensúlyt kell teremteni, és a megfogalmazásban ezt el tudjuk érni, mi szerint bizonyos esetekben a maximális harmonizáció, más esetekben a minimális harmonizáció elképzelhető, de ne a ne azt mondjuk, hogy mindig a maximális harmonizáció a jó, és a minimális meg a rossz megoldás lehet, hogy ezt hívjuk vegyes harmonizációnak, itt lehet, hogy csak megfogalmazásbeli kérdésről van szó, a lényeg az, hogy találjuk meg az egyensúlyt. És ez mindenképpen nagyon fontos. Második kérdés, ami nem a négyes cikre vonatkozik, de többször előjön a szövegben, ez, ez a megfeleltetési teszt és ellenállási teszt a tagállamokban a kivételekkel kapcsolatban. Én mindenképpen támogatom azt, hogy a tagállamok jelentsenek a bizottságnak az eltérő joganyagokról azért, hogy a minimális harmonizáció a lehetőleg átláthatóbb legyen. Nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy milyen szavakat használunk arra, hogy ebben a szövegben ezt a részt megfogalmazzuk. Amikor arról beszélünk, hogy teljes mértékben szükséges a fogyasztó védelmében, mi ez a teljes mértékben, vagy abszolút-e szükséges? ha nem ennyire egyértelmű megfogalmazásról van szó, szóval még akkor is, hogyha maga a fogalom azt támogatni tudom, nem biztos, hogy sokat változtatunk rajta. Természetesen a tagállamoknak a közösség megközelítést kell alkalmazni, de hogyha ennyire egyértelműen durván fogalmazunk, akkor ebből egyértelműen az derül ki, hogy utána a tagállami rendelkezéseket meg kell szüntetni. Hogyha itt másként fogalmaznánk, és azt mondjuk, hogy majd második szakaszban kell megnézni, hogy mi az, ami egyértelműen szükséges. Hát mi az, amire szükségünk van egy embernek, az az, hogy legyen mit ennie, legyen mivel felöltöznie, és legyen mivel közlekednie. Tehát itt nem abszolút élet létfontosságú kérdésekről van szó, tehát nem annyira fontos ez a kérdés, hogy ezzel kapcsolatban ne tudjunk megoldást találni, ami természetesen a jövő szempontjából biztosítást nyújt nekünk. Én ennyit szeretnék most elmondani, a többi az majd természetesen a különböző módosítások dolga lesz, amit majd közösen kidolgozunk. De azért általában, ami a választ illeti a négyes cikk megfogalmazásával kapcsolatban, új fogalmat kell kidolgozni, és ami ezen megfeleltetési tesztet illeti, miszerint a bizottságnak egyfajta hatáskört adunk a kezébe, és természetesen az intézkedések után a vitarendezési kérdésekkel kapcsolatban. Tehát, hogyha ezen két kérdéssel kapcsolatban sikerül előrelépni, akkor azt hiszem, hogy így sikerül majd közösen előrelépni és konszenzusos megközelítést találni, amire mindenképpen szükség van. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm, Rochefort. Túrenen asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen. Dánul fogok beszélni. Köszönöm szépen jelentéstevőnek először is, ezért az igen nagy munkáért nagyon nehéz dolga volt. Szeretnénk most megtalálni a megfelelő egyensúlyt, és valóban megérdemled a dicséretet, amiért ebbe ezt, ehhez hozzáfogtál. Most egy kicsit konkrétabb szinthez jutunk el, jutottunk el a vita során, és azt hiszem, hogy ez kicsit érdekesebb. Engem legalábbis fárasztott már ez az általános kérdésekről szóló vita, most sokkal izgalmas számomra konkrét téma. Órákig tudnék bizonyos cikkekről, cikkekről beszélni, de megígérem, hogy nem fogok. Nem fogok tehát nagyon apró részletekbe belemenni, de mielőtt még zöldek nevében elmondanám a véleményemet, mielőtt még elmegyünk a nyári szünetre nyaralni. Szempontunk, a mi szempontunkból azt tudom mondani, hogy jó, világos és hatékony jogakot, jogokat kell biztosítani a fogyasztóknak Európában, egyrészt ár szempontjából, másrészt pedig jogi szempontból. Az a kérdés, hogy ehhez tudunk-e ragaszkodni. Én azt hiszem, hogy sikerülni fog nekünk. A modell is nagyon fontos a zöldek számára, hiszen olyan modellre van szükségünk, amely jogilag is megállja a helyét. Nagyon pozitívnak tartom, hogy Diana Wallis eh, is eh, részt vett eh, nagyon sokszor a munkában, hiszen nekik nagyon sok, a júri bizottságnak, jogi bizottságnak nagyon fontos szerepe lesz ebben. Én nem vagyok jogász, de azt hiszem, hogy a ugye nemzeti szinten nagyon fejlett az, ez a terület, európai szinten pedig nem. Tehát nagyon nagy kihívást fog majd jelenteni az, hogy az európai és a nemzeti jogszabályokat egymáshoz alakítsuk. Tehát a modell is nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy a jogi bizottság véleményét nagyon komolyan vegyük és vegyük figyelembe. A harmonizációval kapcsolatban azt szeretném mondani. Lehetséges, hogy nyerünk valamit, hogyha az teljes irányelv területén mindent maximálisan harmonizálunk. Egyelőre nem láttam olyan dokumentációt, ami meggyőzött volna, de persze lehetséges. De lehet, hogy ugye ez az egész cél, ami arról szól, hogy teljesen harmonizált belső piacot érjünk el, lehet, hogy ez elveszi a figyelmet arról, hogy meg kell próbálnunk európai megoldást találni. 27 különböző ország képviseletében dolgozunk, és ez idő szükséges, és egymás tisztelete szükséges, egymás törvényeinek a tisztelete szükséges tehát én úgy érzem, hogy ott kell teljes harmonizációt teremteni, ahol ennek van értelme, és ahol valamit nyerünk is ezzel. A zöldek szeretnének nem túl absztrakt megközelítést, hanem inkább egy gyakorlati, konkrét megközelítést alkalmazni. A belga soros elnökséggel tartott vita, és vita során és Andreas Schwab szájából is hallottuk, hogy mi a közös európai megközelítés a hogyha Schumannra utalok, akkor azt mondom, hogy egyszerűen meg kell, egymásra kell találnunk, és konkrét, kézzelfogható er-, eredményeket kell produkálnunk a polgáraink számára. És szolidaritást, együttérzést kell teremtenünk, és a harmonizációs ezt szolgálja. Ez a harmonizációs út göröngyös lesz, nem tudjuk egy éjszaka alatt elérni az eredményeket, de ez kell, hogy kiinduló pontunk legyen. Andreas megemlítetted a szerződést is, az a kapcsolatban, hogy a négyes cikk maradhat-e minimális, ahogy most. Egy kicsit túllöttél talán a célon. Szerintem a szerződés nem tiltja meg nekünk azt, hogy vegyes megközelítést alkalmazzunk. Hiszen a, az biztos, hogy a szerződés nagyon sok kötelezettséget ró ránk a, fogyasztók jogainak védelme szempontjából, úgyhogy nem értem egészen biztosan, hogy miért említetted meg itt a szerződés kérdését. A zöldeknek az a véleménye a négyes cikkről, hogy van, lesz most egy irányelv, amely összegyűjt minden célzott te, és teljes harmonizációról van szó, van szó tehát meg kell, az a kiinduló pontunk, hogy fejezetenként az első cikkben majd leírjuk, hogy milyen mértékű harmonizációra gondolunk a különböző területeken. Szerintünk ez így elfogadható. Még, hogy had, azt hadd mondjam el, hogy hol látjuk a teljes harmonizáció előnyeit. Elsősorban a harmadik fejezetben, Tulajdonképpen az egyes és a, talán még a négyes fejezet bizonyos részei is ide tartozhatnak, de a javaslat fennálló részével kapcsolatban szkeptikusak vagyunk. Remélem, hogy struktúrát tudunk majd neki adni, és Rosford kollégához hasonlóan nekem is vannak aggodalmaim a megfelelési tesztel kapcsolatban, de a jelenlegi formájában, a javaslatban mm, egy nem felel meg nekünk. De hadd mondjam el, hogy múlt héten Strasbourgban igen konstruktív ülést tartottunk, nagyon jó szellemben folyt le az ülés. Nagyon fontos, hogy megpróbáljunk olyan eredményre jutni, amelyeket legtöbben támogatni tudunk, és így erős pozíciót teremtsünk majd a bizottsággal és a tanácssal folytatott tárgyalások során, és e, ki tudjuk fejezni, hogy szerintünk mi a fontos a fogyasztóvédelem területén. Nagyon jó lenne, hogyha erős pozíciót tudnánk kialakítani, és én mindent megteszek, ami tőlem tel, telik azért, hogy ez meg is történjen. Köszönöm az együttműködést, és a részletekről majd a nyár nyári szünet után tudunk beszélni. Mindenkinek kellemes nyári szünetet kívánok. Um, uh, Mr. Trantafilides. Trantafilides úrnak adom meg a szót. Köszönöm, röviden szólnék csak. Köszönetet mondanék a jelentéstevőnek, és egyet is értek vele a célzott harmonizációval kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy először is még tisztáznunk kell, hogy mely területeken alkalmas ez a harmonizáció frakciónk meg van győződve arról, hogy a kettes és a hármas fejezetet egymástól külön kell választani, és még egy rövid megjegyzés a veszélyeztetettséggel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy a fogyasztót mindig tájékoztatnunk kell, és hozzá is kell, hogy tudjon szólni, hogyha kártalanításról van szó. Köszönöm. Thank you for your very sharp. Köszönöm szépen nagyon éles, jó megjegyzéseit. Akkor most vannak még további hozzászólók. Kratzo Pilitu és Stáler asszony, a hozzászóló még van valaki, aki szólásra akar emelkedni, mielőtt visszaadjuk a szót? Akkor Styler asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. És mm, csak néhány gyors kérdést szeretnék feltenni. A 108 pontban a szektorális engedmények, eltérésekről van szó. Szeretném, ha ezeket részletezni. Mire gondolt ezzel kapcsolatban? Aztán azt hiszem, hogy a 26. cikkben az elutasítási jog egy olyan dokumentumot kaptunk, amely nagyon hasznos, de szeretném néhány, néhány dolgot tisztázni. A 13. cikkben a szintén az elállási időszakról van szó, szeretném, ha ezt is tisztázná, és a 28-as cikkben pedig a két éves jótállás ügye, ami például Skóciában 5 éves, Angoli, Angliában pedig 6 éves. Számunkra tehát ez is nagyon fontos, úgy szeretném, hogyha e, kicsit e, részletezni ezt. E, mindannyian át kell, hogy gondoljuk, hogy kell, hogy legyen egyensúly, de szeretném, hogy ezekkel a pontokkal kapcsolatban megvilágítaná egy kicsit jobban a szöveget, hogy át tudjuk gondolni, hogy milyen véleményt alakítsunk ki. Köszönöm szépen az eddig végzett munkáját. Elnök, köszönöm. Látjuk, hogy Skóciában és Angliában különbségek vannak, és biztos, hogy mi is tudnánk erről sokat beszélni. Kratza Bilt asszony a következő hozzászóló. Szeretném támogatni a teljes harmonizáció hoz való hozzáállását, ugyanakkor szeretném a felvizezés kockázatára is felhívni a figyelmet, illetve a jogszabályok elgyengülésének a veszélyére. Például az ötödik fejezetben azt tudjuk példának hozni, hogyha van egy olyan tagállam, aki egy tisztességtelen szerződőt egy fekete listára tesz, egy másik tagállam viszont csak a szürke listára teszi, a harmadik meg sehová, akkor hogy tudjuk így megoldani a határokon átnyúló kereskedelmet és az elektronikus kereskedelmet, hogy tudjuk a fogyasztók védelmét elérni? Ez zavaros. Szeretném, hogyha a bizottság segítene nekünk abban, hogy megállapítsuk, hogy a kivételek mibe fognak kerülni, hiszen a harmonizált jogszabályok alóli minden kivétel költséget jelent majd a vállalkozások számára, és ezt a fogyasztók fogják megérezni. A fogyasztónak ugyanakkor joga van a versenyképes árakhoz is. Az, á, az átláthatóság majd segíteni fog abban, és a közös szabályok, hogy az árak essenek. Tehát nagyon fontos, hogy ez is megjelenjen a jelentésben. Rosfort úrnak azt tudom mondani, hogy nagyon sok vita fog majd arról szólni, hogy az egyes országok mennyit veszítenek majd a harmonizáció során. A mi felelősségünk az, hogy a nemzeti vitában is részt vegyünk, különösen most a válság idejében, és érveljünk a közös piac, az egységes piac előnyei mellett. Különben mérülnénk itt? Akkor mindannyian a nemzeti populizmus áldozatává fogunk esni. Csak még azt mondanám, hogy a, a nemzeti jogszabályokra való hatás a 2009-es javaslaton alapul. Ha például a 13-as cikket vesszük, akkor azt mondja a jelentéstevő, hogy a három hónapról egy évre változtassuk meg a, az időszakot, és ez ö, az elállási joggal kapcsolatos, és azt hiszem, hogy ez a jó tehát, hogy egy közös hozzáállást alakítsunk ki, hogy harmonizáljuk, és hogy találjunk olyan elemeket, amelyek fontosak a fogyasztók szempontjából, és azt javasoljuk, hogy ezek részévé váljanak a közös közös szabályoknak, ahelyett, hogy azon veszekednénk, hogy melyik nemzeti jogszabály a legjobb. Köszönöm szépen, Abád úr! Merci, Monsieur le Président, et merci Andreas Schwab pour... Köszönöm elnök úr, és köszönöm András Schwabnak is a javaslatait, a jelentést, és azt, hogy mindig módosít az álláspontján, amikor megbeszéléseket tartunk. Öt megjegyzésem lenne a megközelítés tekintetében. Itt a gazdasági megközelítést részesítettük előnyben, és itt tényleg az a cél, hogy a növekedést segítsük elő, és ezért Zsüván és Degrip kollégáimmal azt gondoljuk, hogy ezen irányelv két feltétellel tud előrelépést mutatni. Hogyha megerősítjük a határon átnyúló kereskedelmet, és hogyha a fogyasztói, véde, fogyasztói jogokat is garantáljuk és védjük. Azt gondoljuk, hogy sokkal európaibb módon kell megközelíteni a kérdést, nem pedig nemzeti szinten. Tehát természetesen, hogyha a fogyasztók szempontjából javul a helyzet, helyzet, akkor ezt kell előnyben részesíteni. Ezen kívül a pragmatikus megközelítés, nem pedig az elméletit. Rosfor kollega megjegyzésére reagálván, nagyon sok eleme van a jogunknak, Franciaországban legalább, de szerintem más tagállamban is, amit nem alkalmaznak. Úgyhogy mindenképpen meg kell néznünk, hogy milyen gyakorlati, valós hatása lehet egy ilyen irányelvnek. És inkább protect Mm, védő módon szeretnék felvédni, és megint csak Rosfor kolléga felvetésére reagálván mindenképpen meg kell néznünk, hogy mit is jelent ez a teljes mértékű szükségesség, ez a megfogalmazás, és hogy politikailag a tagállamok szintjén hogyan tudjuk ezt finomabban megfogalmazni. Azt gondolom, hogy arra van szükség, hogy nem úgy kell a mérleget megvonni, hogy mi az, ami javul, és mi az, ami romlik. Hiszen, hogyha egy valami akár visszalépést jelent a fogyasztói jogok tekintetében, onnantól már nem tudjuk támogatni ezt az irányelvet. Másrészt pedig azt hiszem, hogy inkább állampolgári, nem pedig bürokrata megközelítésre van szükség. Most nem szeretnék visszatérni a lista részleteire, azon kérdésekre, amelyek kapcsolatban Zsiván és Lögrip kollégával problémákat láttunk, de lenne két példám. Egyrészt nagyon fontos kérdés az, hogy az üzlethelyiségen belül és kívül kötött szerződések közötti megkülönböztetés se kapcsolatban el kell mondani, hogy Például a házaló kereskedelemmel kapcsolatban külön feltételek vonatkoznak a szerződéses feltételekre. Nos, ami az általános cikket illeti a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozóan, akkor szeretném kérdezni, hogy a jelentéstervezetből ezt valóban törölték, vagy hogy pontosan hogy is állunk ezzel kapcsolatban, és elmondanám még, hogy egyetértek az új ütemtervel, amit javasoltak. Köszönöm. Uh, thank you very much, everybody. Uh, Köszönöm szépen mindenkinek. Van-e még hozzászóló? Akkor én is szeretnék hozzászólni. Először is Andreas, azt hiszem, hogy hivatalosan nem hirdetted ki az ütemtervet, majd erről később beszélhetünk, de először is az, állam, az árnyék jelentéstevőkkel tartott nagyon hasznos múlt heti ülésen megvolt az első eszmecsere, és ezt követően a jelentéstevő egy kibővített ütemtervet javaslott, hiszen világos volt mindenki hozzászólásából, és Turunen asszony ugye azt mondta, hogy ő a strandra is el fogja vinni magával majd a dokumentumot, hogy átgondolhassa, hogy mi a véleménye. Remélem, hogy idő, jó lenne, hogyha jó időhöz is lenne jogunk, nem csak a fogyasztó védelemhez Tehát már is 110 oldalas jelentésünk van, és nagyon sok ez ezzel kapcsolatos feladat. Van egy sor javaslat, amelyről szeretném önöket tájékoztatni. Az árnyékjelentéstevők erről már egyetértettek. Először is, amikor az augusztusi szünet után újra összeülünk, akkor szeptember másodikán lesz egy kül, rendkívüli ülésünk az árnyék jelentéstevőkkel, amit a Strasburgi ülés kiterjesztése további teleként fogunk te, te, e, tekinteni, és utána pedig egy költségvetésről szóló ö, találkozó is lesz, és mind a kettőn lesz tol, teljes tolmácsolás, hogyha valaki szeretne a jelentéstevőkhöz csatlakozni, akkor nyugodtan részt vehet e-, ezekben, ezeken az üléseken is. Aztán a módosítók benyújtásának határidejét október 18-án 6 órakor talál, határom, órában határoztuk meg, és 18, november 18-án és november 30-án lesz majd a bizottságban előszavazás, és a belgi, belga elnökség, ahogy hallottuk, nagyon elkötelezen dolg, elkötelezetten fog dolgozni, és meglátjuk majd, hogy egyet fogunk -e tudni érteni egy politikai keretben legalábbis az év folyamán. Fontos dossziéról van szó, de olyan dosszié is ez, amely nagyon sok vitát szül a bizottság is, és a bizottság kép, bizottságon belül is vannak viták, és erről majd a bizottság képviselője biztos többet fog beszélni. Tehát én most elnökként is, és árnyék jelentéstevőként is azt szeretném mondani, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen hatásai és milyen előnyei lesznek ennek a javaslatnak. Nagyon sok kolléga és hogy a fogyasztók számára hasznos legyen, előnyös legyen, de amikor a bizottság hatástanulmányát megtekintettük, az eredeti hatástanulmány azt mutatta, hogy a határokon átnyúló kereskedelem számára is nagyon hasznos lenne ez. És meg kell, hogy próbáljuk ezt a, az egyensúlyt megteremteni hogyha nincs értéke a, ennek a jelentésnek, illetve ennek a változtatásnak, akkor, akkor nem lehet keresztül vinni. Hogyha a fogyasztókat és a vállalkozásokat egyaránt nem támogatja, akkor nem kell továbbvinni. A, úgy tűnik, hogyha hogy nem hagyhatjuk, hogy a, hogy a vállalatok elálljanak, illetve ne támogassák, és azt sem hagyhatjuk, hogy a harmonizáció végül is a fogyasztók hátrányára alakuljon. Tehát nagyon jó egyensúlyt kell kialakítani a két érdek a két rész között, és azt hiszem, hogy a bizottság is sokat segíthet nekünk abban, hogy ezt megtegyük, különösen az előző ciklusban például a Szánkó főigazgatóság által elvégzett hatástanulmány segítségével. Ők egy sor olyan ter- területet megtekintettek, ahol a határokon átnyúló kereskedelmet serkenteni szeretnék, például az online kereskedelem területét. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a hatástanulmány különösen utalt a brüsszeli megállapodás által keltett problémákra, mivel a, itt arról volt szó, hogy a, a fogyasztók a jogorvoslathoz való hozzáférése, a hozzáférését a saját nemzeti jogszabályai kell, hogy el döntsék, és természetesen a római megállapodás, a római megállapodásra gondolok, ellenézés, hogy rosszul mondtam. Minden esetre azt javaslom, hogy egy olyan, egy olyan keretet teremtsünk, amelyen belül át tudjuk gondolni mindezt, és elemezni tudjuk az asztalon lévő javaslatokat, és ezután el tudjuk dönteni, hogy hogy, hogy folytassuk a munkát, és hogy elfogadjuk ezt az új struktúrát, amelyet a jelentéstevő javasol. Különösen a hatodik fejezet megtekintése fontos, hisz az teljesen világos, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv csak része egy általános átfogó stratégiának, amely a fogyasztói jogokat mindenféle tranzakció területén szeretné javítani és a teljes belső piac kialakításán fáradozik. Azt hiszem, hogy a hatos cikk ben látjuk azt a szándékot, amely a további elaprózódás, szétaprózódás megpróbálja megalak, megakadályozni. Dali úr, aki a a, az ezzel kapcsolatos, fogyasztókkal kapcsolatos terület felelős a bizottságban, ő is ki fogja majd fejezni véleményét és nagyon fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük majd az, a következtetéseink és a szavazásunknál, ugyanis nem választhatjuk el egymástól a két kérdést. Tehát ez volt az én véleményem, és fontos, hogy az ütemtervet is tisztáztuk. Most akkor Pronk út kérem meg, aki Reding biztosasszonyt képviseli, hogy tegye meg megjegyzéseit, és utána pedig majd a jelentéstevőnek adom meg a záró hozzászólásnak a jogát. Köszönöm, elnök úr. Nem lesz az egyszerű, de azért mindenképpen az előző alkalomhoz hasonlóan köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Egyre egyértelműbbé válik a dolog, és a vita is azt mutatja, hogy a legtöbben értik, hogy mi a vitának az alapja és a kiinduló pontja, és ez rendkívül előnyös. Úgy gondoljuk, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a jelentés tervezet nagyon jó alapot ad a kompromisszumra, és nagyon sok felvetett aggályt már figyelembe vett, amit a bizottság vetett fel. Természetesen rendkívül sok technikai részlet van, amely még mindig benne van a szövegben, és amely még majd a későbbi ebben fog előjönni. Ezekkel foglalkozni kell, talán nem most, de most a legfontosabb az, hogy az általános megközelítésben megegyezzünk. Az Európai Bizottság támogatja az előadó javaslatát azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene harmonizálni a definíciókat, és hogy a kettes és a hármas fejezetet vonjuk egybe a tájékoztatásról és az elállási jogról a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekkel kapcsolatban, és hogy megtartsuk a státuszkot az üzlethelyiségen belül kötött szerződésekkel kapcsolatban a tájékoztatás kapcsán. És ami a tisztességes, tisztességtelen feltételeket illeti, és általában a szabályokat az ötös fejezetben megfelelő rugalmasságot kell adni a tagállamoknak azzal kapcsolatban, hogy mit tartanak ők tisztességtelen feltételnek. És ami a célzott harmonizációt illeti a négyes fejezetben, ez szerintünk elfogadható, de természetesen tárgyalni kell erről a különböző felek között az együttdöntési folyamat keretein belül. Nos, nem könnyű kérdésekről van itt szó, be kell, hogy valljam. Az első a négyes cikre vonatkozik, a mostani négyes cikre. Természetesen figyelembe kell venni, hogy a bizottság a saját javaslatában teljes harmonizációt javasolt. Ebben az értelemben a négyes cikk nagyon is logikus volt. Schwab úr célzott harmonizációt javasolt. Tehát ezen logika alapján az ő négyes cikke megint csak logikus, hiszen nem minden esik a teljes harmonizáció alá az ő javaslata alapján. De, ha túllépünk ezen a kérdésen, akkor már zavaros vizekre elvezünk, problémás területhez érünk, mi szerint különbség van a teljes harmonizáció és a minimum, minimális harmonizáció között. A minimális harmonizáció az leginkább a szabványok megfogalmazásában áll. Ez azt jelenti, hogy általában egy olyan szintet érünk el, amely nagyon hasonlatos ahhoz, mint amit a legalacsonyabb fejlettségi szintű tagállamokban találunk, mert hogyha ennél magasabb, akkor a tagállamok elkezdenek panaszkodni, ez történik a tanácson ilyen esetekben. A teljes harmonizációban a legfejlettebb tagállamok szintje a mérce. Mert hogy ők nem szeretnének semmit sem veszíteni a már kialakított jogaikból. De a kettőt nem lehet összekeverni. Nem lehet vegyíteni, itt két külön dologról van szó. Ha másként fogalmazom, meg a kérdést. A teljes harmonizációban tovább mehetünk, magasabb szabványokat határozhatunk meg, és azért, mert kihasználjuk a belső piacot. A belső piac előnye az a kereskedők számára, hogy az egész piacot ki tudják használni. Ez nagy probléma, hogy jelenleg nagyon sok államban, nagyon sok államot kizárnak a kínálatukból a vállalatok, Technikailag az internet segítségével lehetőségük lenne eljutni ezen piacokra, de a jogszabálybeli különbségek miatt nem teszik ezt meg. Tehát a minimális harmonizációban az értékesítők valószínű, hogy már nem érdekeltek, és ez nem lesz mindenki számára előnyös helyzet. Ez a gond. Tehát a minimális harmonizációval alacsonyabb szintet érünk el, és nem kapjuk meg a piac számára sem az összes előnyt. Birt asszony ö, beszélt erről, hát természetesen meg kell nézni a hatástanulmányt, és meg kell nézni, hogy mi az, amit elveszítünk, hogyha bizonyos kérdéseket kihagyunk. De nem lehet teljesen új hatástanulmányt végezni. A régi hatástanulmány ö, alapján kell elindulnunk, amit még az irányelv elkészítése előtt készítettünk a bizottság számára, tehát rendkívül nehéz lenne megváltoztatni a négyes cikk rendszerét, teljes mértékben legalábbis. Ez rendkívül ö, sokat elvenne a szöveg tartalmából, így a négyes cikkben már nem tudnánk megerősíteni a belső piacot, és ez rendkívül aggodalmas, aggodalomra okot adó kérdés lenne. Nos, a teljes harmonizációnak mi az előnye? Rendkívül jó példát hallhattunk az elején az légiutasok jogaira vonatkozóan. Tételezzük fel, hogy más a helyzet, hogy valaki eljön Brüsszelbe, és persze mindenki tudja, hogy milyen jogai vannak, de hogyha valami másik tagállamból érkezik valaki, akkor lehet, hogy a saját tagállamban jogait ismeri, de azt már, hogyha nem tudja, hogy Brüsszelben, Belgiumban, a brüsszeli ö, reptéren ugyanazok a jogai, vagy sem, és ez a nagy előny, hogy a tagállamban ö, ismeri a polgár a saját jogait, de amint más országba megy, a többi országban is ismerni fogja a jogait, hiszen tudja, hogy nagyjából ugyanazon jogai vannak az EU minden tagállamában. Ez a nagy előnye, az egyik nagy előnye. A másik nagy előnye a kereslet, elnézést a kínálat szempontjából. A bizottság azt várja, hogy ha nagyobb a harmonizáció, akkor nagyobb lesz a kínálat az egyes tagállamokban is. És természetesen ez a fogyasztók számára is előnyös, hiszen olyan termékekhez is hozzáférhetnek, amelyekhez jelenleg nem. Ezért nagyon fontos a négyes cikk. Természetesen megnézhetjük az összes modalitásbeli részletet, de az, hogy önmagában a teljes harmonizációt kivegyük a négyes cikkből, ez számunkra nem igazán érdekes felvetés, mert akkor már az egész irányelv értelmét veszíteni, ami mégiscsak sajnálatos lenne. Ami a jogi kérdést illeti, azt hiszem, hogy a végleges szöveget kell megnézni azért, hogy a jogi kérdést teljes mértékben fel tudjuk mérni. Az természetesen igaz, hogy a jogalap arról beszél, hogy közelíteni kell a jogszabályokat, ezt mondja ki a cikk. Tehát, hogyha nem közelítjük, akkor természetes, hogy a jogalapot is nehezebben tudjuk meghatározni, de azt nem mondhatjuk, hogy ha ez lenne az eset, és ilyen eset, és stb. stb. Úgyhogy én tényleg azt kérném, hogy erre most nem tudunk még válaszolni. Természetesen tudjuk, hogy korábban a jogalap megfelelő volt, kielégítő volt az irányelvre de hogyha alapjaiban változtatjuk meg, azt nehéz lenne most megjósolni, hogy abból mi lenne. Remélem, hogy így válaszoltam a felvetett kérdésekre, ami a segítséget illeti, amit a bizottság nyújt, természetesen mi segítünk, ami a számokat illeti, még mindig a régi hatástanulmánytól függünk, úgyhogy abból kell kiindulnunk, az biztos, hogy lehetetlen lenne ilyen kevés idő alatt teljesen új adatokat produkálni. Van néhány adatunk, de nagyon kevés, és a régi hatástanulmány az, amiből kiindulunk. Köszönöm. Okay, well, thank you. Um, I think... Köszönöm szépen. Majd András Fáb is meg fogja ezt fog megjegyzést fűzni ehhez. Én úgy gondolom, hogy a hatástanulmány hatástanulmánynak a használt össze kell kombinálni a a különböző intézkedésekkel, és én nem is kértem új analízist, hanem csak azt, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy a harmonizált intézkedések milyen hatással vannak a határokon átnyúló kereskedelemben a kínálatra, hogy megnövelik-e azt. És remélem, hogy az ön ez a főigazgatósága, ez a Szánkó főigazgatóság mégiscsak tud nekünk ebben segíteni, annak ellenére, hogy nincs túl sok időnk. Miniszter úr is elmondta korábban, hogy a belga soros elnökség lelkesen együtt fog velünk működni. Endelhoff úr még mindig a körünkben van, a soros elnökséget képviseli. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt maradt és figyelemmel kíséri a vitát. Andreas Schwab szeretne befejezésképpen hozzászólni, és így indítani minket el a szünetre remélem, hogy mindannyian majd erőt merítünk a szünetből, és akkor újra dolgozhatunk ezen a problémán. Nagyon sok mindenről volt szó, de hat pontra szeretnék koncentrálni, hogy ne legyek túl hosszú. Az időtervhez szólnék, ahogy elnök úr is elmondta, abban egyeztünk meg, mert a kollégák azt mondták, hogy a javaslat még mindig eh, nehezen érthető, hogy eh, még egy kis időre van szükségünk itt, de nagyon egyértelműen szeretném elmondani, hogy minden árny jelentéstevő megegyezett abban, hogy a belga elnökség alatt tűzzük ki azt a célt, tehát, hogy december 15-ig politikai keretmegállapodást hozzunk létre. Tehát az időterv eltolása nem csökkenti az ambíciónkat, hogy évvégéig eredményt érjünk el, és ez jó lenne, ha a jegyzőkönyvbe is bekerülne, hogy ezt minden tevő és támogatta. Másodszor a jogi alapokhoz nem lőttem még éles lőszerrel, csak arra utaltam, Turunasszony, hogy a javaslat, a 114-es cikk, ez az Európai Bizottság támogatásával jött létre, és az Európai Bíróság is a dohányiparra kapcsolatban kimondta, hogy minimális harmonizáció nem elég jogi alapként, hogyha nincsen úgynevezett approximation of laws célként kitűzve. Vannak más jogalapok, ez nem probléma, de a 114-es cikken belül nem variálhatunk, hogy milyen szabályt szeretnénk, hogyha a régi irányelv felől közelítjük meg a dolgot, akkor ez is fontos, de a jogi szakértőinket még megkérjük majd, hogy ezzel foglalkozzanak részletesebben. Következő az egyes fejezetek harmonizációja. Turun asszony is javasolta, hogy fejezeteket, a fejezeteket külön tekintsük át. A négyes cikkben azt látjuk, hogy mi legyen a fő e, elv, és ezen belül lennének A, B, C, D bekezdések, amelyek az egyes fejezeteket határoznak meg. Tehát most vitatkozhatnánk minden egyes betűről is, de szerintem az alapvető javulást az által érhetnénk el, hogy a négyes egy a bekezdést a kettes fejezetbe áttennénk, és a négyes egy-cét az ötösbe áttennénk, tehát eh, jogilag szerintem ez csak kozmetikázást jelent, és nem hoz semmit tulajdonképpen. Tehát ezen a ponton nem tudok egyetérteni. A négyes cikkhez kapcsolatban Esfor kolléga által említetteket én is támogatom. Természetesen a teljes harmonizáció egy folyamat, és a fogyasztóvédelmi szervezetekkel is egy, e, szervezeteknek is időt kellene adnunk arra, hogy ezt a folyamatot alakítsák. Ez nem kérdés. Kérdés az, hogy tűzünk-e ki célt a folyamat e, végére e, tehát szerintem a status quo megváltoztatása csak akkor értelmes, hogyha a fejlődést egységesítjük. Tehát a négyes cikk nem jó vagy rossz, hanem benne van egyszerűen, hogy a nemzeti előírásoktól függetlenül a tagállamoknak nincs lehetősége megváltoztatni az előírásokat, a harmonizált előírásokat, nincs ott, hogy a gonosz tagállamok vagy a jó tagállamok, hanem egyszerűen nem szabad megváltoztatni, akkor sem, hogyha tradíciók vannak, mert a tradíciók egyes pontokon akadályozzák a közös piacot és itt a tesztek konformitéra is kitérnék, amelyet Rosfor kollégánk említett, hogyha például megnézzük a 25-ös, illetve 26, 5B-t, ez a, az angolban a 73. oldal, uh, Member States, stb. és a kettesben. In order to protect consumers appropriately and must be proportionate and effective nem látom itt ebben, hogy a tagállamok szabályozását hogyan tennénk tönkre ezzel, és szerintem ez jól van megfogalmazva. A 46-os A-ban azt írtuk, hogy absolutely necessary, szerintem ez egy fordítási hiba volt, de erről majd még beszélhetünk, ez nem probléma, de a 26-os 5B szerintem így rendben van, ahogy van és ez az Európai Bíróság döntésével is összhangban van, ahol azt mondta a bíróság, hogy a minimális harmonizáció enged a tagállamoknak bizonyos szabadságot, de ez nem szabad, hogy megakadályozza őket abban, hogy a közös piacot respektálják, ezért is idéztem ezt, és semmi rosszat nem látok abban, hogy az Európai Bíróságot idézzük. Utolsó előtti pontom, Rosfor úr, Rosfor úr azt mondta, hogy sok minden, vál, sok minden nem változtat az irányelv. De azt is megmondom egyértelműen, hogy ez a táblázat a bizottság által elkészített javaslatok alapján készült, és ehhez igazodtam az én javaslatom egy kicsit kevesebbet módosít, mint amit a bizottság javasolt. A kollégák ebben egyetértettek velem, illetve ezt követelték itt a szakbizottságban. Tehát a megoldás szerintem ez lenne, ahogy elmondtuk, hogy ez az irányelv az első lépés lenne az egységesítéshez. Nem tudjuk, hogy mikor jönne a következő lépés, de az előnyök ebben a lépésben pontosan azok a lépések, amelyeket a bizottság is említett, és elmondhatjuk, hogy kicsit kevesebbet teszünk meg, kicsit kisebbet lépünk, de abban az irányban, amelyet a bizottság javasolt. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a sok javaslatot, a sok támogatást. Örülök, hogy a nyári szünet után ismét találkozhatunk. Remélem, hogy elég anyaguk van most tanulmányozásra szeretnék még, szeretném még ehhez hozzáadni az anyagokat a dohányiparhoz kapcsolódva hogy a nyári szünet után ezt is megbeszélhessük, eh, akár voltunk-e strandon, akár nem. Remélem, hogy a belga elnökség ideje alatt eh, sikerül megoldást találnunk. Köszönöm. Good. Well, thank you very much indeed, um, Andrews. Köszönöm szépen Andrea Schwabnak ezt az igen komplex és nehéz munkát nagyon kiválóan vezeti. Turunen eh, szeret, asszony szeretett volna még egy kicsit hozzászólni. Tessék, legyen rövid. Csak szeretnék visszatérni valamire, mert azt mondta, hogy nem értette, hogy mit értettem az alatt, amit a 114-es cikről mondtam, pedig vitatkoztunk ezen, úgyhogy nem tisztességes, hogy ezt mondja. Ez egy technikai kérdés volt, ez a legkevesebb az a kérdés, hogy ennek az egész irányelvnek mi az alapja. Tudja ön ezt, és ezt az árnyékjelentéstevő ülésen is megbeszéltük, hogy különböző modelleket kell majd javasolnia, és a külön, következő ülésre ezt meg is fogja tenni. Szerettem volna, hogy min, hogyha ezt mindenki tudja, mert nem volt, nem volt fair, hogy ilyen, ezt mondta a jelentéstevő. Elnök, igen, valóban ez volt a múltkori ülés eredménye. És ahogy már mondtam, Szeretnénk egyetértéssel jutni a Schwab úr által javasolt strukturális változtatásokkal kapcsolatban. Most már minden nagyon világos mindenkinek, de nem biztos, hogy mindenki elfogadja Schwab úr ötleteit. A második a ülésünkön az a célunk, hogy a stratégiáról egyetértsünk, arról, hogy hogy haladjunk majd tovább, és akkor majd a részleteket is sokkal könnyebben helyre fogjuk tudni tenni. Biztos vagyok benne, hogy a biztost is meg fogjuk hívni arra az ülésre, hogyha hajlandó eljönni, nagyon hasznos lenne, és lehet, hogy majd a hatástanulmány néhány adatát is a rendelkezésünkre fogja bocsátani. Természetesen meg fogom ezt tenni. A négyes cikkben az a nehézség, hogy különböző célokat szeretnénk ezzel elérni. Politikai jeleket szeretnénk adni, arra vonatkozólag, hogy a, a fő cél továbbra is az egységesítés, de nem jár negatív konzekvenciákkal a minimális harmonizáció sem. Megígértem, hogy javaslatot fogok erre tenni, de varázsolni nem tudok, mert különböző koncepciók vannak, és a különbségek is fontosak, és tehát ezeket nem tudjuk akkor összekapcsolni. A 4-es cikke 1 a 9-esre új javaslatot fogok tenni, eh, ahogy megbeszéltük, de félek attól, hogy a végén újra azt fogják mondani, hogy ez így nem elég pozitív, és itt még többet kell tennünk. Végül tehát szerintem eh, el kell, hogy fogadjuk a különböző véleményeket. Megpróbálok még egy kompromisszumos javaslatot tenni, de varázsütést eh, nem tudok tenni, amivel mindenki majd egyetért, ehm, csak hogy a hamis elvárásoktól mindenkit megúvjak. Okay, well... Rendben. Akkor zárjuk le ezt a napi rendi pontot. Köszönjük András Schwabnak. Folytatjuk a mondtát szeptember másodikán. Van még egy napi rendi pontunk, kollégák. Ki, kérem, várjanak még. Most a költségvetéshez értünk. Előkészítő munkáról van szó. Szintén szeptember másodikán lesz ezzel kapcsolatban a szavazás. Nagyon örülök, hogy Rüle asszony itt van közöttünk az előadó hogy bemutassa a javaslatát, és az árnyék előadók közül Vandenkamp kolléga itt van, igen, köszönöm. Energetikus Vandenkamp úr. Sáldemóz asszony nincsen. Szoci... Nem tudja valaki, hogy ki fogja képviselni a szocialistákat? Tyler asszony. Buzoy úr itt van. Trianta Filidis úr nincs itt. Havin szintén de azt hiszem, hogy megvan a szavazóképes jelenlét. Rüle asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy rövidre foghatjuk a szót. Szeretném a tagál, tagokat először is tájékoztatni egy nagyon jó hírről. Az elmúlt héten a bizottság választ adott a javaslatainkra a pilot projektekkel kapcsolatban. Ebben pozitív, hogy az előkészületeink a monitoring measures területén, a fogyasztói politika területén, tehát, hogy ezt a bizottság üdvözli, és a javaslatunkat támogatja. Támogatja továbbá a pilot projektet a Single Market Forum terén, de egy megjegyzés van, a top 20 single market related sources. Erre azt mondja a bizottság, hogy ez már le van fedve, és éves beszámolók nyú, állnak rendelkezésre erről, tehát ez nem szükséges. Úgy gondolom, hogy itt, javas, itt megoldást kellene találnunk, és az én javaslatom az lenne, hogy ezt a projektet a Single Market Forumba erősebben integráljuk. Már volt erre vonatkozólag egy előkészítő ülésünk, a november 9-e ülést előkészítendő. A bizottság erős, meg is erősítette, hogy fontos, hogy a polgárokat, a fogyasztókat jobban bevonjuk, és a kritikus kérdéseiket is vegyük figyelembe, hogy ez a Single Market Forum jó eredményeket hozhasson. Úgy gondolom, hogy ebben meg is egyezhetünk, hogy ezt valamilyen formában itt be fogjuk venni a munkákba, és a két javaslatot össze fogjuk kötni, mert szerintem ez a Single Market Forumnak egy plusz értéket adna a polgárok és a fogyasztók szempontjából, mivel kevés a pénz, azt is meg kell, hogy azt is biztosítanunk kell, hogy a folyasztók lássák, hogy a számukra előnyt jelent. A hét elején, múlt hét vége óta a tanács es reakcióit is olvashatjuk. Hogyha megnézzük ezeket, akkor azt látjuk, hogy pontosan azt következett be, amitől féltünk, hogy a bizottság javaslatait áthúzták sok helyen nagyon nehezményezem, hogy a kifizetéseket nagyon visszafogták, tehát az olyan projektek esetében, amelyek lassan indulnak be, és most már viszont szükség lenne forrásokra, hogyha már most ezeket áthúzzák, akkor nem tudjuk terv szerint véghez vinni ezeket a programokat. Tehát a költségvetési szakbizottsággal itt ezt meg kell, hogy konzultáljuk majd, hogy a tanács javaslatait utasítsuk vissza, de fontos természetesen, hogy jó javaslatok, jó ötletek legyenek, amelyek a polgárok számára is sokat hoznak, hiszen a nyilvános vita a válságról folyik, tehát ezt nem felejthetjük el, hogy ez a vita sokkal fontosabb, mint az elmúlt években. Az is fontos természetesen, hogy a mi javaslataink a fogyasztók információ terén, vagy a piac területén, hogy fontos világosá tennünk, hogy ezekből a polgárok közvetlenül profitálnak. Well, no, thank you very much indeed for doing that. Köszönöm szépen, hogy ezt egyértelműen teszi, és köszönöm a kísérleti projektekkel kapcsolatos munkáját is. Van Kamp úr, és a vállalatokra is kitérni, ami szintén tükröződik a szövegben, úgyhogy azt hiszem, hogy megérte megtenni ezen erőfeszítéseket, és időben megtenni, valóban ez történt. Akkor az árnyék jelentéstevőket szeretném lezárni, és az ütemtervről is beszélni fogunk. Van úr. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy Rüle asszonynak megköszönöm ezt a jelentés tervezetet. Valóban kicsit későn kaptuk meg, de jobb későn, mint soha. Általában véve egyetértek azzal, amit Rüle asszony javasol, viszont nem értek valamit nem tudom, hogy mit kell tennünk, és hogy hogyan kell a megjegyzéseinket a tanácshoz eljuttatni. Ez kis technikai probléma részemről. Harmadik megjegyzésem pedig az ütemtervre vonatkozik. A módosítókat augusztus 12-ig kell beadni, de addigra már tényleg mindenki szabadságon lesz. Addig mit csinálunk? Um, azt hiszem, Venden Kapur, hogy uh, az ütemtervre nincsen befolyásunk, hiszen az a költségvetéstől függ, úgyhogy azon azt nem tudjuk megváltoztatni. Remélem, hogy Rüle asszony majd erről még szól, de többek között ezért is van, hogy szeptember másodikán ülést fogunk tartani lehet, hogy át kell futni a módosítókat, mielőtt elmennek szabadságra. Rüle asszony? Talán tehetnék ezzel kapcsolatban egy javaslatot. Tudom, hogy nagyon rövid az idő, és hogy e, nem várható el, hogy a nyári szünetben ezt olvassuk. Tehát azt javasolnánk, hogy augusztus 3-án legyen egy e, ülés az árnyékjelentéstövők számára, ahol elmondjuk neki a módosító javaslatokat. Nem gondolom, hogy ez konfliktusokat okozna. Nem gondolom, hogy minden nyelvre le kellene a módosítási javaslatokat fordítatni. E, lehetne a munkanyelv angol, ezen az árnyékjelentéstevő ülésen, és hogyha megbeszélnénk a módosító javaslatokat, akkor ez egy olyan lehetőség, hogy a, a nyári szünetben nem kell ezen dolgozniuk. Azt is javasoltam már, hogy ezt oral amendments formájában is folytathatnánk, tehát bármilyen kompromisszumra kész vagyok, mert nagyon nehéz ezt egyébként időben összehozni a council kapcsolatban, tehát az elején ugye még nem volt semmilyen javaslatunk, aztán beérkezett a bizottság javaslata, most lassan már jön a tanács javaslata is. Ez egy új procedúra, a Lisszaboni szerződés óta a parlamentnek új funkciója van, most már együtt döntési lehetőségünk van, jogunk van, és ez egy kicsit új feltételeket szab számunkra, amelyeket még nem szoktunk meg, egy kicsit ezeket ki kell próbálnunk, le kell tesztelnünk, ez az év, a tesztelés ideje volt, és most már a tanács számára. A válaszainkat szeptember másodikán fogjuk majd megszavazni, és akkor így a Költségvetési Bizottság számára is előterjesztjük majd javaslatunkat, de ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha a tanácstól már megkaptuk a számokat. Yes, I mean, I understand. Értem, a, a titkárság is mondja, hogy csak múlt pénteken kapták meg a számokat, és ezután tudták majd átadni a képviselőknek ezeket. Styler asszony, köszönöm. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, Rüle asszony. Igaza van, hogy akik itt vagyunk, támogatjuk a második pontot, tehát a szabványosítás kérdését. Az a hármas pont a a kereskedelmi tevékenység is nagyon fontos, a, és a szolvittal kapcsolatos is. Tehát mondtuk, hogy mennyire támogatjuk a szolvitot, mint szervezetet. Nagyon fontos, hogy megjegyezzük, hogy ön elérte azt, hogy ez benne legyen. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Szolvit megkapja a működéséhez szükséges forrásokat. A négyes ponton belül a Single Market Forum szintén nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozta. A hatodik pontban látjuk, hogy a, az embercsempészet és a csalás elleni harc is szerepet kap, nagyon fontos ez is a munkánk szempontjából, és a nyolcadik pontban szerepel a, jel, a jelenleg létező ellenőrző és monitorozási tevékenységek folytatása, mind nagyon fontos kérdések és a kulcsfontosságú kérdéseket választotta meg választotta ki fontosak, ezek ezért nagyon várom a szeptember másodikai szavazást, és még egyszer köszönöm a munkáját. Elnök Puzoly úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Sok mindent mondtak már. Röviden fogok szólni. Először is üdvözlöm az összes megjegyzést, amelyet Rüle asszony tett a jelentésében és az itt végzett munkája során teljesen egyetértek abban, hogy folytatni kell az egységes piaci fórum munkáját, ezt a szorgalmaznunk kell, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság pozitív választ adott ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen az egyik ülésüken ezt fel is vetették. Tehát nyitottak erre a kérdésre, és talán nem rossz ötlet az, hogy esetleg egy második kísérleti projektet is indítsunk el és megpróbáljuk a Single Market Fórummal összehangolni. Az, azt sajnálatosnak tartottam, hogy nem volt külön költségvetési sor a Szolvit számára, hiszen a Szolvit nagyon fontos eszköz, amely időt és pénzt takarít meg állampolgáraink számára, és megkíméli a bíróság való, bírósághoz való hozzáfordulástól őket. Módosítót fogok benyújtani azért, hogy ebben az évben is legyen erre vonatkozó külön költségvetési sor. Tudom, hogy a naptárunk tele van, nem hinném, hogy az augusztus 12-ét választhatni, megváltoztathatjuk, de biztos vagyok benne, hogy augusztus végére konszenzusra fogunk jutni. Tavaly is nagyon erős konszenzust sikerült elérnünk eh, a véleménnyel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm. Talán pár szót én is szólnék elnökként, és a frakcióm nevében is. Azt gondolom, hogy rendkívül kiegyensúlyozott jelentés született, különösen ismervén, hogy milyen nyomás alatt vagyunk a költségvetés szempontjából, hogy milyen kevés pénz áll rendelkezésre, amiért a szakbizottságunk felelős, de mindenképpen olyan kérdésekre koncentráltunk, amely a gazdaság szempontjából előnyös lesz, ahogy azt az előadó is a hármas pontban kiemeli. Arról van szó, hogy az egységes piac és a gazdaság szempontjából rendkívül fontos, hogy előnyökhöz juthassunk, és a munkahely teremtés szempontjából is maximalizálni kell a lehetőségeket, hogy a vállalatok hozzáférjenek az egységes piachoz, és a növekedő gazdaságok előnyeit kihasználhassák, amíg máshol esetleg stagnálnak a gazdaságok. Az is igaz, hogy a Solvit intézkedés rendkívül fontos lehet, és a szakbizottság is állandóan támogatta ezt a tevékenységet, és mindenképpen folytatni kell ezt az erőfeszítést, nem szabad, hogy visszalépés történjen ezzel kapcsolatban. Úgyhogy mindenképpen támogatjuk az erejnyerő javaslatot. Szeretném most összefoglalni, az ütemtervet megerősíteni, és a munkamódszereket, és akkor utána még majd az árnyék jelentős a többi kérdésre visszatérnék. Csak nagyon röviden szólnék Buzai úr felé. Az ön módosítási javaslatát üdvözölném. Biztosan egyből támogatást is találnánk, és kompromisszumot tudnánk kötni, ez biztos nem lenne probléma. Úgy gondolom, hogy 30-án elég gyorsan összhangra tudunk majd jutni, és szeptember másodikán nagy, nagy várakozással vagyok, hogy egységre tudunk majd jutni, és egységesen tudunk majd fellépni a Költségvetési Bizottság felé, tehát fontos, hogy itt összhangban legyünk majd a költségvetéssel kapcsolatban. Right. So, um... Rendben, tehát 30-án találkoznak az árnyék jelentéstevők, hogy a módosítókat elintézzék, az írásos javaslatot a határidőig kell beadni, a részletes költségvetési tételeket megkapják a lehető leghamarabb, amiről módosító érkezik. A bizottság a költségvetési mm, tekintetben nem képviselteti magát, úgyhogy a bizottság most nem fog hozzászólni. Köszönöm szépen Rüle asszonynak, hogy a hozzá már megszokott módon nagyon hatékonyan járt el, Remélem, hogy szeptember másodikán jó eredményt tudunk majd elkönyvelni. Így a tervezetnél hamarabb sikerül napirendünk végére érni. Holnap fél tizenegykor Buzoly úr jelentését fogjuk megvitatni a közösségi joggal kapcsolatban, és Zsüván úr jelentését pedig a fogyasztói viselkedésre, a reklámfogyasztói viselkedésre tett hatásáról, majd pedig délután háromkor az európai szabványosításról fogunk beszélni, és Panzeri úr javaslatát is a Stockholmi program, Stockholm programmal kapcsolatban megvitatjuk, és utána a nyári szünet következik. A koordinátoroktól kérem, hogy holnap reggel kilenckor találkozzunk ugyanebben a teremben. Remélem, hogy minden koordinátor itt lesz, és utána fél tizenegykor a többiekkel találkozunk. Köszönöm, kellemes estét!